Buongiorno a tutti. Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önöket, az ülést. Megnyitom, illetve az ülésszakot folytatjuk. A portugál illetékes hatóságok egy kérelmet nyújtottak be az Európai Parlamenthoz, hogy José Manuel Fernández mentelmi jogának felfüggesztésével kapcsolatban, mivel büntető eljárást kezdeményeztek ellene a Porto város hatóságai a szabályok értelmében a jogi bizottsághoz utaltuk az ügyet, hiszen az illetékes bizottságnak kell ez ügyben döntenie. A következő napi rendi pont közös vita a nemek egyensúlya témájában. Kezdjük egy szubeli választ igénylő kérdéssel, a nők vezető testületi tagságával kapcsolatos kérdést intéztünk a tanácshoz. Ezért megadnám az egyik szerzőnek a szót, Gethe Pereznek két percben. Gracias. Köszönöm, elnök úr. A nők nincsenek előképpen képviselve a társadalmi-gazdasági életben, és ez tünete egy egyenlőtlen társadalomnak. Ez egy tünete annak, hogy tovább kell lépnünk a férfiak és nők közti egyenlőséggel kapcsolatos szakpolitikákban. 2013 volt az az év, amikor a parlament állást foglalt az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban, Women on Board, a nők vezető testületekben való jelenlétéről szóló javaslat kapcsán, amely kötelező kvótát kívánt előírni a vállalatokban, a vállalatok vezetésében, hogy a gazdasági életben is egyenlő legyen a nők és a férfiak képviselete. Azóta öt év eltelt, Azóta egyik elnökség követte a másikat, úgyhogy a tanácsban elakadt ez az anyag. A nemzeti kormányok képtelenek voltak leülni az asztalhoz, és megérteni azt, hogy előrelépni az egyenlőség kérdésében azt is jelenti, hogy a nők képviseletét a különböző szférákban valóra kell váltani. Egy kormányváltásra volt szükség Spanyolországban ahhoz, hogy elő tudjuk mozdítani ezt a változást a tanácsban is, úgy, hogy végre sikerüljön megállapodni. Jurova azt, hogy szeretném megköszönni azt a lendületet, amelyet támogat az Európai Bizottság, hogy a parlamenttel és a tanácssal együtt lehetővé tegyük, hogy ezt a ciklust úgy zárjuk le, hogy az egyenlőség terén egy nagy lépést tegyünk. Ugyanis nem nyugodhatunk bele abba, hogy a nők jogai még mindig csekélyek, a nők, a nők ugyanis egyenlő esélyeket kell, hogy kapjanak, mint a férfiak. Éppen ezért a parlament egyértelműen állást kell foglaljon, és azt kell kérje a román elnökségtől, hogy tegyen még egy utolsó erőfeszítést lehetővé kell tennünk ezt a változást, mert van erre kapacitás, olyan kormányok, mint a spanyol hajlandók voltak ezt előmozdítani. A nők is szeretnénk szerepet kapni a döntéshozatalban. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy egy egyenlőbb és igazságosabb Európa felé haladjunk. Eh, Köszönjük szépen a következő szerző. Következik Hautala asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos pillanat ez hiszen nincsen semmiféle okunk arra, hogy a 2012-es jelennyelvet ne fogadjuk el, amely kötelezettséget róna a tőzsdényjegyzett cégekre a tekintetben, hogy legalább 40%-os képviselete legyen bármelyik nemnek a igazgató tanács nem végrehajtóhatalommal nem rendelkező tagjai között. Nos, az szubszidaritásról beszélnek, de hát lássuk be, hogy európai cégekről beszélünk, amelyek nem csak Európában, hanem Európa határain kívül is aktívak. Így tehát ez egy olyan kérdés, amiben az Európai Unió mindenképpen illetékes. Másodszorban tudjuk, hogy a sokszínűség minden dimenzióban fontos, és hát a nemi sokszínűség egy nagyon fontos megjelenési formája ennek, és fontos, hogy az európai cégek értsék, hogy mi folyik körülöttük a világban, és az üzleti stratégiájukban ezt lereagálják. Harmadsorban nincs okunk arra, hogy azt mondjuk, hogy nincsenek kompetens, rátermett nők. Egy férfi domináns üzleti kultúra hangja ez. Lehet, hogy nem látjuk ezeket a nőket, mert a férfiak által dominált üzleti világ legfontosabb viselkedési normáit nem osztják, de azt hiszem, hogy legalább annyi rátermett, kompetens nő van az üzleti világban, mint férfi. A tagállamoknak volt és van bőven idejük arra, hogy a nemies egyenlőség szabályait önkéntes módon alkalmazzák az üzleti világban, de mégis itt állunk 2017-es, 18-as adatok szerint csak 26,3%-át adják a vezető testületeknek a legnagyobb európai tőzsdényegyzett cégek esetében. Óriási tehát a különbség 7,4% és 43% eh, között változik ez, ami azt mutatja, hogy európai szintű intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy eh, harmonizálásra eh, kerüljön sor szeretnék köszöntet mondani a spanyol kormánynak, amiért végre hajlandóak voltak újra foglalkozni ezzel a kérdéssel, és talán a román elnökség alatt végre lezárhatjuk ezt az e, témát, és az európai választások előtt elmondhatjuk, hogy az Európai Unió aktívan előmozdítja azt a modern üzleti kultúrát, amely mind a férfiak, mind a nők számára befogadó. Nem szabad, és nem lehet azt mondani, hogy nincsenek e, rátermett nők. Köszönjük szépen, megadom a szót a tanácsnak. E, Csot asszonynak köszönjük a jelenlőtét, parancsolj. Honorable members, Commissioner Jurova, Tisztelt elnök úr, Jureva biztos asszony, hölgyeim és uraim, nagy öröm, hogy itt lehetek ezen a vitám. Ma azt kell, hogy mondjam, hogy a nemek egyenlősége a szociális Európa jövőkép része a tanács szerint. Az egyenlőség a férfiak és a nők között különböző deklarációkban és jogszabályban szerepel. Ezeket az elmúlt években a parlamenttel együtt hoztuk létre. Szeretnék emlékeztetni a szociális jogok európai pillérére, amelyet a három intézmény 2017 novemberében együtt deklaráltak. Ebben előkelő helyen szerepel a nemek egyenlősége, és kimondja, hogy a az egyenlő bánásmód és egyenlő lehetőségek férfiak és nők között valami olyan dolog, amit ápolni kell, különösen a munkaerőpiacon tekintettel a karrier előrelépésre is. Egyenlő jövedelemre jogosultak a férfiak és a nők azonos munkáért. Ez benne van az európai szerződésbe, illetve egyéb jogszabályokban is, ugyanakkor nem lehet ezt ennyiben hagyni. A jelentős előrelépések ellenére, elmúlt 50 év ellenére vannak bizonyos dolgok, amiket még nem sikerült elérni. Továbbra is van fizetéskülönbség Európában. Az átlagos fizetéskülönbség 16,2% az Eurostat szerint a nők bruttó fizetése még mindig alacsonyabb, mint a nőké, a, a férfi a nőké alacsonyabb, mint a férfiaké. That we hope to see adopted. Az EBSZO tanácsban júniusban elfogadunk következtetéseket annak érdekében, hogy megvalósuljanak a szociális jogok pillére ígéretei. Erre, ehhez együttműködésre van szükség a társjogalkotók és tanács között. Tisztelt képviselők, azt kérik tőlünk, hogy köteleződjünk el a bizottság javaslata mellett, amely az igazgató tanácsokról szól, és az azon belüli nemi egyensúlyról. Sajnálattal kell, hogy mondjam, hogy itt van egy blokkoló kisebbség a tanácson belül. Az utolsó 2017-es ülés máltai elnökség alatt volt, nem sikerült haladást elérni, azóta sem mozdulnak el az álláspontok, ugyanakkor Európában konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy javítani kell az igazgatóságok összetételét. Az elvel ugyanis senki nem vitatkozik. A román elnökség azt tervezi, hogy a tanácsi szinten előmozdítja ezeket a megbeszéléseket, és megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet előrelépni. Említem a szülők számára fontos munka és családi élet közti egyensúlyról szóló irányelvet. Itt van jó hírem, ugyanis van egy ideiglenes megállapodás hat trialógus után, január 24-én született ez a megállapodás. Ezt az a kitűnő munka tette lehetővé, amelyet a bolgár és az osztrák elnökség alatt láttunk, a munkahely és a családi élet közti egyensúly, a szociális és foglalkoztatási politika fontos része, mindent kell tennünk annak érdekében, hogy összeegyeztethető legyen a magánélet a munkahelyekkel, a munkával. Ez különösen fontos a demográfiai és munkaerőpiaci helyzetre tekintettel. Egyfelől azt kell elérnünk, hogy a jól képzett női munkaerő meg tudja ragadni a munkaerőpiac nyújtotta lehetőségeket, hiszen ez gazdasági érdek, ugyanakkor itt egyenlő jogokról is szó van. Másfelől viszont a férfiak és a nők anélkül vállalhassanak gyereket, hogy választaniuk kelljen, hogy szülők akarnak lenni, vagy dolgozni akarnak. Itt eh, rá kell mutatni, hogy ez a dilemma leginkább a nőket sújtja. A gyerekes családoknak megfelelő szülői szabadságjogokat kell biztosítani férfiaknak és nőknek egyaránt. Nagyon eltérőek a nemzeti rendszerek Európában. Európában általában sem működik az egy kaptafára született megoldás, különösen nem a szociálpolitikában, családpolitikában, ahol a gazdasági valóság, illetve a társadalmi rendszerek igen eltérőek. A szubszidiaritás elvét itt el kell fogadnunk ezekre is tekintettel kellett lennünk a tárgyalások során, amikor a az irányelvről, a munka és családi élet összeegyeztetéséről volt szó. E, Emelni akartuk tehát, és sikerült is a minimális standardokat, miközben a tagállamoknak rugalmasságot biztosítottunk. Köszönöm a parlament együttműködését, és köszönöm a figyelmüket. Eh, grazie, signore Csott. Köszönjük Csott asszonynak, most pedig az Európai Bizottság kap szót, ennek nevében Jurova asszony, akinek még egyszer köszönöm, hogy jelen van. Elnök úr, tisztelt képviselők, először is hadd mondja köszönetet az Európai Parlamentnek, hogy ezt a fontos témát, a nemek egyensúlyának kérdését napirendre tűzte mai reggelen. Hálás vagyok önöknek azért, amiért az Európai Bizottság eh, javaslatát támogatják annak érdekében, hogy a vezetőtestületi tagság eh, tekintetében a nők képviseletét javítsák. Közel 5 éve vagyok már a téma illetékese az Európai Bizottságban. Együttes munkánknak van bőven eredménye, például a work-life balance, tehát a szakmai és a magánélet egyensúlyáról szóló csomag tekintetében az Európai Nemies Egyenlőségi Intézet legfrissebb felmérése szerint ugyanakkor egyes területeken valóban csigalassú, csigalassúságú tempóban javulnak csak a dolgok. Ez aggasztó, és hát hadd adjak hangot csalódottságomnak itt ezen a ponton, hiszen óriási erőfeszítések ellenőri, ellenére nem nagyon javul a helyzet. A döntéshozatalban például a nemi egyenlőség még bőven hagy kivenni valót maga után, ez a legrosszabban teljesítő terület, mindannak, mindazon jogszabályok ellenére, amelyeket elfogadtunk az elmúlt évek során. Jól ismerjük azokat a tanulmányokat, amelyek azt mutatják, hogy milyen előnyökkel jár az, hogyha a sokszínűség megjelenik a cégek életében a vezetőtestületi tagságban is. Általában ez a társadalmi szempontból is kívánatos lenne. A javasolt irányelve továbbra is támogatjuk, a nők ugyanis továbbra is olyan akadályokat találják szembe magukat, amelyek megnehezítik azt, hogy a, az üzleti életben valóban vezető testületi szintre is emelkedjenek. Annak ellenére, hogy a döntéshozatalban bőven találunk sikeres nőket, a gazdasági növekedés felgyorsításával is járna, hogyha a nőket döntéshozatali helyzetbe hozzuk, ráadásul ez egy egyre gyorsuló folyamatot, úgynevezett hogolyó folyamatot is elindíthat. Úgy érezzük, hogy ez egy kiváló arányos javaslat, egy szubszidaritás barát jogszabálytervezlet, jelentős mozgásteret hagy a tagállamoknak <clears throat> a tekintetben, hogy hogyan érik el a kívánt eredményeket. Ez egy olyan jogszabálytervezet, amely gender neutral, tehát a, az alul képviselt nemről beszél, hogyha ugyanolyan képzettséggel rendelkezőkre gondolunk, tehát nem mondja ki, hogy nők vagy férfiak képviseletét kell előmozdítani. Ez valóban nemi szempontból semleges. Alapvetően a vezető testületi tagság tekintetében a férfiak, nők egyensúlya kell, hogy javuljon. Eh, javulást kell elérni. Azok a tagállamok, ahol nincsenek vonatkozó jogszabályok, ott bizony stagnál a helyzeten, ezt egyértelműen láthatjuk. A jogszabályok eh, pozitív hatását tehát eh, rengeteg esetben láthatjuk. Az Európai Bizottság javaslata az Európai Parlament többségének támogatását élvezi, amiért én hálás vagyok önöknek, még egyszer köszönöm, illetve tagállamok többségének a támogatását is élvezi ez. Úgy érzem, hogy elérhető közelségbe került egy általános megközelítés a tanácsban, ezért csak elismételni tudom, amit már mondtam. Fontos fejlemény a spanyol kormány eh, erőfeszítésének köszönhető. Nem régen jártam Spanyolországban, és úgy érzem, hogy a kormányzati eh, tagság egész nevében mondta a miniszterelnök úr, hogy valóban nagyon komolyan gondolják ennek a jogszabálynak az elfogadását, és Persze a spanyol kormány mellett a román elnökségre is számítok. As well. Ott is nagy az elkötelezettség, ezt látom. The run-up to the mar- a márciusi EPSCO tanácsban remélhetőleg a padhelyzet feloldható, és tovább haladhatunk a tárgyalásokban. A miniszter uh, asszony uh, említette azt, hogy az általános ügyek tanácsában is beszélni kell a férfiak és nők közötti fizetésbeli különbségekről, amely túlságosan nagy a Éppen ezért reméljük, hogy a román elnökség komolyan gondolja azt, hogy komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy egy kompromisszumos megoldásra jussanak még a parlamenti ciklus vége előtt. Köszönjük, köszönjük szépen, biztos asszony. Most pedig hallgassuk a politikai frakciók hozzászólásait. Kékártyás kérdésre nincsen lehetőség, mert csúszásban leszünk. A néppárt nevében elsőként Kozlovska eh, Rajevic kap szót. Kettő perce van, asszonyom parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim. Hallgattam ezt az eszmecserét, és úgy tűnik mindenki egyetért, az elnökség, a tanács, a parlament, a bizottság ugyanakkor a tagállamok nem kérdőjelezik meg ennek az irányelvnek a tartalmát, kérdezem ezért, hogy miért nincs még hatályban. És miért fordult elő az, hogy egyes tagállamokban a nők jelenléte a tőzsdén jegyzett vállalatok vezető testületében csak 7%-ot ér el. A, szubsz- a szubszidiaritással kapcsolatos érv, ha őszinte lenne, akkor a tagállamok bevezetnének olyan változásokat, amelyek módosítanának a helyzeten. Ugyanis úgy gondolom, hogy senki sem gondolhatja komolyan, hogy ez a 7 vagy 43 százalékos arány, ez egészséges, és ugyanez vonatkozik a vezető testületekben való részvételre. Itt nem a kompetenciákkal magyarázható a helyzet, hanem más mechanizmusokkal, és ezekre reagálnunk kell. A tagállamok szintjén nem tapasztalhatunk eredményeket, éppen ezért reakcióra van szükség európai szintről. Támogatom ezt a fantasztikus irányelvet, amelyet Reding biztos készített elő, és legfőbb ideje annak, hogy a kompetenciák alapján dőljön el az, hogy ki kerül be a vezetőtestületbe, és ne más érvek alapján szülessenek meg ezek a döntések. Nagyon egyértelműen kialakított kritériumok vannak, és meg kell értsük, hogy ez a folyamat hogyan működik. Nem lenne szabad, hogy olyan emberek, akik a vezető testületek tagjait kinevezik, az alapján teszik, hogy évek óta ismerik esetleg őket, de nem veszik figyelembe a képességeiket. A néppárti frakció nevében szeretném elmondani, hogy a nők még mindig nagyon sok problémával szembesülnek a munkaerőpiacra a munkaerőpiaci jelenléte kapcsolatban, mert nincsen elég gyermekgondozó létesítmény, ami kulcsfontosságú a szakmai és a magánélet egyensúlya szempontjából, ez pedig további intézkedéseket tesz szükségessé. A trialógus most zárult le, és azt hiszem mindannyian támogatnunk, mindenkinek támogatnunk kell ezt az irányelvet. Demokratici 2 minút. Az SZND frakció nevében régnek képviselő két percben. Mikrofono, mikrofono. Geht das jetzt das Mikro? Ja. Most működik remek. Tehát köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Intelligens, szorgalmas és jó képességű nőkre és férfiakra van szükségünk a vezető testületekben és a vállalatok élén. Hét évvel ezelőtt az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban egy javaslatot tett le az asztalra, az Európai Parlament nagyon gyorsan cselekedett. Megállapítottuk, hogy objektív kiválasztási kritériumokra van szükségünk, és praktikusak szeretnénk lenni, meg kell vizsgálnunk a tagállamokban a helyzetet. Melyek azok az országok, amelyek már meghozták a jogalkotási intézkedéseket, melyek azok, amelyek talán önkéntes alapon tettek előrelépést, vagyis az Európai Parlament nagyon gyakorlatorientáltan döntött amellett, hogy objektív kritériumokra van szükség, ezeket végre kell hajtanunk, és láthatjuk, hogy az önkéntesség nem vezet előbbre. Kötelező érvényű intézkedésekre van szükség, és egy szankcionáló mechanizmusra. A nemi esélyegyenlőség egy olyan kérdés, ami az Európai Unió DNS-ében is megtalálható, és csak az Európai Unión keresztül, az Európai Uniónak köszönhetően értünk el ilyen számottevő változásokat a különböző országokban. Ez remek a gazdaság, a vállalatok, a férfiak számára is, és ez remek a nők számára is. Igen, és akkor mi történt? Több ország megbújik a jogalap mögött. Ez mit jelent? A jogalap adott, ugyanis csak azok az országok, amelyek nem tudnak felmutatni eredményeket, azok bújnak meg a jogalap mögött. Éppen ezért arra szólítom fel a soros román elnökséget, amelynek a lendületét egyébként nagyon öröm, nagy örömmel fogadom, hogy végre öm, helyezze a figyelem középpontjába ezt a témát, hogy elővegye azokat az országokat is, amelyek megbújnak. Melyek azok az országok? Olyanok, mint Magyarország például. Megnéztük, hogy mi a helyzet az előrelépéssel. Azt láthatjuk még, hogy visszalépés történt a vállalatok élén. Éppen ezért arra szólítom fel a tanácsot, hogy végre ezeket az országokat öm, vegye elő, kérdezze meg tőlük, hogy milyen lépéseket tettek, és a tanácsban egyeztessenek, szavazzanak. Ugyanis az Európai Parlament egy nagyon erős álláspont körül alkotott ki egységes véleményt, és nagyon örülök annak, hogy ezt a javaslatot most többi kevésbé megint elővették. Köszönöm. Vizniewska, prego, due minuti. asszony parancsoljon, ön is kettő percet kap, kérem tarts be a hozzászólási időt. Köszönöm, Hölgyeim és Uraim, nagyon fontos kérdésről van szó. Hogyha az nemi egyenlőségi indexet nézzük, akkor azt látjuk, hogy a nők alul képviseltek az igazgatóságokban és minden egyéb vezető pozícióban. Miért van ez így? Hiszen jól képzettek kompetensek, dolgozni akarnak, ambíciójuk is van, és nem tehetségtelenebbek vagy gyengébbek, mint a férfiak. Miért van mégis az, hogy ilyen kevés nő tölti be a vállalatoknál a vezető pozíciót? Szerintem a fő oka ennek az, hogy karrierjük lassabban halad, hiszen nem csak a munkahelyen akarják megtalálni magukat, hanem anyaként is. És zsonglőrködniük kell a családi élettel, valamint a munkával, miközben dolgoznak, miközben ellátják a gyerekeket, ezért lassabban haladnak előre. Mit lehet tenni? Azért, hogy a nők szerepét, a nők számát megnöveljük de nem mesterségesen, nem automatikus módon irányelve. Én úgy gondolom, hogy olyan megoldásokra van szükség, amelyek lehetővé teszik a nők számára, hogy a magánéletet jobban összeegyeztessék a munkai karrierrel. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek ezt az egyensúlyt garantálják, ez fontos. És azok a megoldások, amelyek ebbe az irányba hatnak, sokkal sikeresebbnek ígérkeznek, mint más megoldások. A Eurostat azt mondja, hogy nagyon eltérőek a fizetésbeli különbségek is. Vannak olyan országok, ahol nagyon nagyok a fizetésbeli különbségek nők és férfiak között. Lengyelországban egyébként az egyik legalacsonyabb ez a különbség, az öt legjobb között vagyunk, és egyre több nő tölt be magas pozíciót, mindezt mesterséges intézkedések nélkül. Bilba Barandika asszony következik az áldja részéről. Köszönöm, elnök úr, biztos eh, asszony, köszönöm ezeket az erőfeszítéseket a kezdeményezéssel kapcsolatban, de hogyha megnézzük ezeknek a kérdéseknek a tartalmát, és ha megnézzük azt, hogy a tanácsban ezt a javaslatot hogyan akadályozzák, akkor három dolgot kérnék az európai kormányoktól. Koherenciát, jövőképet és bátorságot. Koherenciára van szükség, ugyanis más sem teszünk, mint az intelligens fejlődést hajtogatjuk, a, ugyanakkor a rendelkezésre álló tehetség, amelynek a felét a nők teszik ki, nem jut el oda, ahol legnagyobb szükség van rá, ahol hasznos a döntéshozatali körökbe a vállalatok élére, és a, tanulma, a tanulmányok is arról tanúskodnak, hogy ez kifizetődő. Ez nagy sikert jelent, erről tanúskodnak a tagállamokban működő különböző példák. Ezért próbálják meg a kifizetődés szempontjából, az anyagi haszon szempontjából figyelem, figyelembe venni ezt a kérdést. Jövőképre van szükség. Európa az egyik legaktívabb térség a világon az esélyegyenlőségi politikák szempontjából. Használjuk ki ezt a versenyelőnt. Más területeken kezdenek már komolyan venni olyan ötleteket, amelyeket mi még nem veszünk komolyan. Nézzük meg, ennek milyen következményei lennének. Ez nem csak igazságos, hanem demokratikus, és ráadásul kifizetődő is. Bármilyen előnyre teszünk szert, ez versenyképessé tesz bennünket, és bátornak kell lennünk. Nagyon sok férfi inkább férfi sémákban gondolkodik, amikor akadályozza az előrelépést. Ne féljenek, mert ezzel csak nyernek, legyenek bátrak, vegyenek ők is részt az idősek, a gyermekek gondozásában, a munkavállalásban, az otthoni feladatok ellátásában, és rájönnek majd arra, hogy az élet ezen részének az élvezete boldogabbá teszi őket, az érzelmi intelligenciájukat is fejleszti, és összekapcsolja őket olyan emberekkel és felelősségekkel, amelyektől évszázadokon keresztül csak menekültek. Biztos vagyok abban, hogy olyan férfiak, akik képesek felvállalni ezt a feladatot, segítenek előbbre vinni bennünket. Köszönöm szépen, a zöldek nevében úrtaszunk képviselő két percben. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy megpróbáljuk elő, elmozdítani a holdpontról ezt az irányelvet. Az nemi esélyegyenlőség témája eléggé elakadt, és nagyon jó lenne, hogyha a három intézmény úgy érne el a ciklus végére, hogy előrelépést érünk el, mert ez 2012 óta holdponton van a tanácsban egy női kvóta meghatározása a vállalatok vezetői testületében elkerülhetetlen, ugyanis csak így tudunk előrelépni, és egyébként ez egy olyan modell, amely például vitathatatlanul működött olyan országokban, mint Norvégia. A tőzsdéjegyzett vállalatoknál a vezető testületekben ma 40% a nők aránya ott és nem bújhatunk meg a szubszidiaritás mögött sem, ahogyan azt sokan teszik, két okból. Egyfelől azért, mert a nemi esélyegyenlőség, mint cél a szerződésekben szerepel, és az anyagi előnye óriási, és a 7,4 százalék az arány a nők részvétele egyes országokban, máshol pedig 43, tehát óriási a különbség, ezért európai szintű fellépésre van szükség amely elősegíti a harmonizációt. Ahogyan említettem, Norvégiában ez az intézkedés egy teljes siker volt, ez vitathatatlan és ebből tanulnunk kell. Két dolgot szeretnék kiemelni. Egyfelől egy dolog az, hogy az igazgató tanácsokban és más vezető testületekben megszabni a nők arányát ezzel ugyanis előreléphetünk a másik irányba is. Amit a Norvég példából szintén levonhatunk, az az, hogy a végrehajtással kapcsolatban persze vannak kihívások, ezért 2013-ban a parlament kidolgozott egy szankcionáló rendszert is, amely bünteti a nem teljesítő államokat, például kizárva őket a, a tenderekből. Ez tehát egy kulcsfontosságú javaslat, amelyel előreléphetünk a nemi esélyegyenlőség terén, és jó lenne, hogyha az elkövetkezendő hónapok során a tanács és a bizottság jó hírekkel szolgálna, mert a parlament egyöntetően támogatja ezt a javaslatot. A GUE... Köszönjük szépen a GUE frakció nevében Ekasszony. Ekkor egy percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Mi az oka annak, hogy a 200 vezetőségi posztból a német tőzsdéjegyzett vállalatok közül csak 24 esetében van nő, és egyik vállalat élén sem található nő. Azért, mert a nő az Európai Unióban még nem értük el a nemek közti esélyegyenlőséget, és ez egy szégyen. Nemzetközi szinten sem nagyon jó a, a helyzet. Ha a világ, szintet megnézzük, ott is csekély az arány a nők jelenléte szempontjából. Az a tény, hogy 2019-ben még mindig vitáznunk kell erről a kérdésről, már önmagában véve is szégyen, úgyhogy kételkednem kell a komoly előrelépésekben. Vannak olyanok, olyan maradiak, akik még mindig azt gondolják, hogy a nők csak a gyermekgondozás szempontjából fontosak, de nem tartják őket érdemesnek arra, hogy a vezető testületekben is részt vegyenek. Várjunk további 40 évet, mert ha nincsenek kötelező érvényű szabályok, akkor valószínűleg ennyi időre lesz szükség ahhoz, hogy 40%-ra emelkedjen a nők aránya a vezető testületekben. Nincsen szükség komoly vitákra. Ezen a világon nem csak a férfiaké a szerep, hanem mindkét nemé. Tehát a nő ellenes, anakronisztikus gondolkodóknak azt kell mondanunk, hogy felvesszük velük a küzdelmet. Köszönöm. Revolé Parker, un minuto e tre. Másfél percben Parker. Azt asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez az irányelv nem csak sértő, hanem valóban lereszkedő és megalázza azon nőkkel szemben, akik valóban az érdemeknek köszönhetően küzdötték magukat be a vezetőtestületekbe, akiket kiválasztanak egy kvóta miatt, és nem azért, mert, az, mert milyen eredményeket ért el. Ez milyen jelzés? A kvóták a nőknek azt jelzik, hogy ők kisebb rendűek, és maguktól képtelenek eljutni erre a szintre. A kvóta igazából semmiféle újabb promóciót, előléptetést, újabb lehetőséget eh, és több női eh, vezérigazgatót sem jelent. Norvégiában például egy évtizeddel ezelőtt elfogadtak egy ilyen térvényt, mégis csak 7%-a a eh, vezérigazgatói státuszoknak, vagy vezetői státuszoknak nő. Miről beszélünk itt? Ehm, nők és férfiak egyesüljáról, hát a világ végéig lehetne újabb és újabb kótákat elfogadni. Megint csak arról van szó, hogy az Európai Unió beleszól az emberek a cégek életében. Miért nem választhatná ki egy cég azt, hogy ki a legrátermettebb jelölt? Ugyanakkor a hatos cikk a 30 preambul kezdés értelmében szankciókat és bírságokat vethetnek ki eh, azon cégekkel szemben, akik nem tartják magukat a kvóta elvárásokhoz. A kvóták nem oldják meg a mögöttes eh, problémákat, a nemek egyensúlya tekintetében tényleg éppen az ellenkező eredményt érik el. Il gruppo INF, onorevole... Most pedig eh, Zsoltek úr következik az ELNE frakció, nem két és fél perce van az ELNE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr feminista őrültség folyik itt ezen házfalai között is. Nőket férfivel akarjuk átgyúrni, a férfiakból pedig nőt akarunk csinálni. Egyszerűen nem értem, hogy ez micsoda. Ez valami betegség, ami önöket megtámadta? Van, amikor vicces, ez, mindez például abban az esetben, amikor arról szavaztunk itt az Európai Parlamentben, hogy a mezőgazdaságban túl kevés nő dolgozik, például kevés több nőt szeretnénk látni az európai mezőkön legeltetni, hát ez még csak vicces volt, amikor arról beszélünk, az európai cégek vezető testületeibe több nőre van szükség, ez már kifejezetten veszélyes Miért nem kér, mondjuk azt a férfiaknak, hogy vallják magukat nőknek, és akkor megoldottuk a nemek e, egyensúlyának a problémáját egy csapásra. De hát komolyra fordítva a szót, mert ez egy komoly kérdés, ezzel nem illik viccelni. Az uniós jogszabályokat az Európai Parlament kezdeményezi, csinálja, mi tulajdonképpen csak egy pecsétet ütünk rá a végén, e, hogyha vagy rossz jogszabály készül, akkor gyakran az Európai Parlamentben keresendő ennek a forrása. Ez sérti a tagállami szuverenitást, és általában a vállalkozó kedvel is szembe megy. Az Európai Parlament állásfoglalásain haszontalanok, semmi értelmük legtöbbször a bevándorlókról, a melegekről, a feministákról szólnak, akik mindig jobbak az átlag egyszerű európai embernél. Semmilyen olyan állásfoglalást nem tudunk most már elfogadni, hogy ezekről az emberekről ne beszélnénk. Azt hiszem itt az ideje, hogy kilépjünk az Európai Unióból, mert nem lehet átalakítani. Fordulok a többi tagállamhoz, kövessük a britek példáját, lépjünk ki az unióból, és hozzunk létre egy olyan Európát, amelyről az alapító atyák álmodnak. Egy olyan Európát, amelyben nincsenek ugyan határok, de mégis a családok életébe, a családpolitikában nem szól be, nem akarja megváltoztatni a férfiak és a nők hagyományos szerepét. Az Európai Bizottságnak pedig az lenne a dolga, hogy a jogszabályoknak érvényt szerezzen, zöggenőmentesen nem mondja meg nekünk, hogy ki mit csináljon, ki mit gondoljon. Remélem, hogy még megélem, hogy mindez megtörténik. Azt közben megszakítják hozzászólót. Mondtam, hogy nem engedünk kékkártyás kérdéseket, elnézést. Hozzászólunk Szosznyerz kollega. Pozwólcie Państwo, że postaram się Wam coś wytłumaczyć. Proszę o skupienie. Köszönöm. Hadd magyarázzak el önöknek valamit, hölgyeim és uraim, figyeljenek ide. Teljesen rosszak a következtetéseik, mert a kiinduló pont rossz. Önök azt mondják, hogy ugyanolyan kvalifikációkkal rendelkeznek a nők, mint a férfiak. Ez azonban teljes mértékben hamis. Ezt követően sajnálkoznak az, amiatt, hogy nincs egyensúly az ügyvezető igazgatói posztokon úgy gondolják, hogy a patriarchális összeesküvés állítja meg a nőket, és akadályozza meg, hogy igazgatóságba igazgatói pozícióba kerüljenek, de nézzék meg a gazdaságot, a nők nem akarnak eh, ilyen pozíciót betölteni, nem mennek ezekre a helyekre, eh, nem megfelelően kvalifikáltak, vagy nem akarnak ilyen karriert a férfiak egyébként nem élnek olyan sokáig, mint a nők. Ezt hogyan akarják kompenzálni? Ezt a rövidebb életet. A piac azt mondja önöknek, hogy ez nem a férfiak összeesküvése miatt van. Most meghallgattunk minden politikai frakciót. Sojdrova asszony következik. Kolegové, pani komisařko. Tisztelt kollégák, tisztelt biztos asszony, egy olyan időben és egy olyan társadalomban élünk, amikor is senki sem, kétel, ahol senki sem kételkedhet a nemi egyenlőség fontosságában. Ennek ellenére a vezető testületekben nincs elég nő. A nők alkotják a népesség felét, ennek ellenére ott alulreprezentáltak a nők a tőzsdéjegyzett vállalatok vezető testületében. Átlagosan Európában 23% ez az arány, de Csehországban csak 9%. Annak ellenére, hogy a nők ugyanolyan jól képzettek, mint a férfiak, sőt bizonyos esetekben még jobban is, jobbak is, hiszen az egyetemet végzettek körében magasabb a nők aránya, tehát gyakran alkalmasabbak lennének az ilyen posztokra, ennek ellenére hiányoznak a nők a vezető testületekből. Miért? Többek között azért is, mert a nők szerepe anyaként és gondozóként fontos, éppen ezért később kezdik el a szakmai pályafutásukat. A kvóták sohasem visznek bennünket előbbre, sohasem fogják felgyorsítani a nők pályafutását. Segítenünk kell a nőknek abban, hogy összetudják egyeztetni a munkát és a magánéletet, a családot. Ebben látom a megoldást, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a, család, hogy a tanács ezzel az irányelvvel tovább lépjen, hiszen ez pont ezzel a kérdéskörrel, fontos, ezzel a kérdéskörrel fontos, foglalkozik, ezt le kell zárnunk, és ez az irányelv hozzá kell járuljon a család és a munka összeegyeztethetéséhez, és ezt végre átkerültetnünk a gyakorlatba. Azt kérdezem én, hogy mégis mi akadályozza meg ebben a tagállamokat? Miért nem tudnak a tagállamok vonatkozó jogszabályokat elfogadni? Nézzük meg Spanyolországot. Én úgy gondolom, hogy a spanyol kormány el tud fogadni egymaga is ilyen jogszabályokat. A tagállamok szintjén mindenki azt tehet, amit akar, mindenki úgy tud tovább lépni, ahogy szeretne. Én úgy gondolom, hogy természetesen az Európai Unió is egy jó példát tud nyújtani. Herr talman, fru kommissionär, över 65 of av alla universitet... Köszönöm elnök úr. A többsége az egyetemi diplomásoknak nő, megvan a tudásuk, elfoglalhatnák a csúcspozíciókat, ennek ellenére marginalizálják őket, hatalomból kiszorítják, ez elfogadhatatlan. Nem csak méltánytalan, hanem egy ostoba dolog is, hiszen tudást hagyunk veszni, nincs elég innováció, és azt is Látjuk egyébként, hogy sok cégben a nők innovatívabbak, mint a férfiak. Látjuk, hogy azok a cégek, amelyek igazgatóságában több a nő, mint a férfi, eh, jobb befektetési gyakorlatot valósítanak meg. Ennek ellenére nagyon sok cég és nagyon sok politikus eh, ellenzi ezt a gondolatot, nevezetesen, hogy a nem ügyvezető igazgatók legalább 40%-a tartozzon az alulreprezentált nemhez. Ez egy szűk látókör, rövidlátó politika, ezért is örülünk annak, hogy Spanyolország csatlakozott a progresszív erőkhöz, és a román elnökségnek pedig mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy helyreálljon a méltányos rend. Dziękuję panie przewodniczący. W kwestii kobiet Köszönöm, elnök úr. Ogólnie równowagi płci spójrzmy na ami a hölgyek, ami a lányokat és a fiúkat illeti, nézzük meg, hogy eh, nőket és a férfiakat illeti, nézzük meg, hogy hogyan állnak a eh, nemi esélyegyenlőség eh, viszonyai. 30 elnöke volt eddig az Európai Parlamentnek, ebből kettő volt csak nő, és 78 elnöke volt a tanácsnak, ebből csak ketten voltak nők. Miért nem kér ezért senki bocsánatot? E, szükség van európai szintű irányelvre ahhoz, hogy megváltozzanak a dolgok Mi úgy döntöttünk Lengyelországban, hogy kimondjuk a női, nők és férfiak egyenlőségét az élet minden területén. Olyan társadalmat akarunk, ahol egyenlően bánnak a férfiakkal és a nőkkel, és a törvény előtt egyenlőek. Ez a legfontosabb feladatunk, és ezt tiszteletben kell tartani. Köszönöm. Beszerra képviselő, köszönöm elnök úr, köszönöm Jurova biztosnak is eh, a folytonos támogatását és erőfeszítését. Van, aki azt mondja, hogy eh, a nők azért nincsenek az igazgató tanácsokban, mert ez ellen döntenek, ugyanakkor az európai tőzsdén jegyzett vállalatok esetében 2005-ben még 10% volt a nők aránya, 10 évvel később pedig eh, már 20 fölött, tehát azért némileg változik a helyzet. És eh, azt mondják, hogy ha változna a helyzet kellőképpen, akkor egy ilyen kezdeményezés nem lenne szükséges. Ugyanakkor a nők eh, mint elnökök az igazgató tanácsokban csak 7%-ot tesznek ki. Az üvegplafon létezik, és a talajról is nehéz elrugaszkodni. Mi hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ez a helyzet változzon, ehhez azonban szükséges az is, hogy a tanács a Women on Boards kezdeményezés ne akadályozza. Ez pozitív változást jelent mindenki számára. A nők ugyanis az igazgató tanácsokban jobb eredményeket érnek el, pragmatikusan gondolkoznak, és ezért szükséges az, az esélyegyenlőség. A tanácsnak tovább kell lépnie, hiszen az európaiak is ezt követelik meg, és remélem, hogy Románia emellett fog állást foglalni. Köszönöm. Un minuto, prego. Si, presidente. Forenz asszony, egy perc. Köszönöm, elnök uh, úr. És köszönöm a szocialista és zöld kollégáknak ezt a szóbeli kérdést. A gender mainstreaming jelentésnek én voltam a, az előadója. Fontos lépések történtek az ügyben. El kell ismerni, hogy itt csak a tüneteket kezeljük. A, az alapprobléma a társadalomban begyökeresedett, begyökeresedett, alapvető diszkrimináció. Tanulmányok mutatják, hogy mennyire mély melyek a gyökerei ennek a diszkriminációnak. A parlament erre kell, hogy válaszoljon, kemény válaszokat kell adni. E, nem csak az üvegplafonnal kell foglalkozni, e, amely csak a nők 1%-át érinti, 99%-át érinti viszont a nők elleni erőszak. A diszkrimináció ellen fel kell lépni, e, független attól, hogy milyen az a diszkrimináció, nemi vagy fai alapú én szeretném tehát még egyszer megköszönni a kollégáknak, hogy ezt a szóbeli kérdést megfogalmazták. Nagyon sok mindent értünk már el e, ebben a jogalkotási ciklusban is, ahogy Urtaszun úr mondta, de még sokat teendő. Nellontano, ormai novembre... Köszönöm szépen, elnök úr. 2012. novemberében az Európai Parlament az első olvasatban megszavazta azt a az irányelv tervezetet, amely ezt a témát szabályozná, aztán a tanácsban megakadt az ügy. A célja az volt a javaslatnak, amely a bizottságtól érkezett, hogy a nemek egyensúlyát biztosítsuk a legnagyobb európai tőzsdén jegyzett cégek testületeiben. Hogyha che noi donne abbiamo e vorrei rassicurare. Nos, azt hiszem, hogy valóban, hogyha valaki rendelkezik a megfelelő eredményekkel és képzettségekkel, sajnálom a lengyel kollégákat, de hát többen végzik el az egyetemet nők közül, mint férfiak. Ennek az irányelv tervezetnek a kiindulási pontja, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot, Nos, abból indult ki, hogy a vezető testületi tagságoknak mindössze 13%-át adták a nők. Felmerül az emberben, hogy a román elnökség milyen lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a tanácsi blokkolt padhelyzetből kikeveredjünk, és a nőket hogyan képviseli valaki a tanácsban például? Kelly úr, másfél percben. Magyarul Köszönöm szépen, elnök úr. Az világos és jól ismert, hogy a vezető vezetőtestületi tagságnak aránytalanul nagy részét adják férfiak világszerte. A 2017-es számok azt mutatja, hogy a legnagyobb tőzsdén cégek esetében az Európai Unióban elképesztően alacsony volt a nők aránya. Ez a javaslat alapvetően nem csak a vezetőtestületi tagságok, igazgatói posztok arányában kíván javítani a helyzeten, hanem az egész gazdaságban. A humán erőforrás és kommunikáció terén gyakrabban jelennek meg a nők, mint a valóban magasabb beosztásokban. A döntéshozatalban meg kell, hogy jelenjenek a nők, hogyha csak férfiak irányítanak egy céget, akkor hogyan várhatjuk a cég egészétől, hogy az európai társadalmakat jobban képviseljék? Ráadásul a vezetőtestület döntései miatt hasonló embereket vesznek fel, tehát mi emberek úgy működünk, hogy általunk jól ismert, vagy számunkra ismerős embereket veszünk fel, hogyha csak férfiak vannak jellemzően a vezető testületekben, akkor főként férfiakat fognak felvenni vezető igazgatói és egyéb irányítói posztokban minden arra mutat, hogy van értelme annak, hogy több nő legyen a vezető testekben. Köszönjük szépen, Kelly úr, Kofferáti asszony, egy perc, Kofferáti úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az a vitáknál általában felhívjuk a figyelmet arra, hogy az esélyegyenlőség az Európai Unió alapító értékeihez tartozik, még akkor is, hogyha másképpen viszonyulunk ehhez a kérdéshez, ahogyan azt a mai vita is mutatja. Ugyanakkor tényleg kínos az, amit a tanács tett. Ugyanis egy nagy többség jóvá hagyta ezt az irányelvet, édes tovább 7 éve. Ennek ellenére semmi sem történik. Ez pedig nem egy elszigetelt eset egy 40%-os női kvóta az igazgató tanácsokban. Ez egy olyan döntés, amelyet nem hoznak meg, és a nők és a férfiak közötti bérszakadék sem feltétlenül változott. Tehát igazából csak kis előrelépésekről beszélhetünk. Összességében véve üres szavakról van szó, és remélem, hogy most a tanács bebizonyítja, hogy komoly a szándéka, és tényleg szeretne változtatni a helyzeten, és valóban megszavaz ezt az irányelvet. Un minuto per lei. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε μια κοινωνία χωρίς ισότητα... Κουρίβα, köszönöm. Milyen harmónia vagy öröm lehet egy egyenlőtlen társadalomban? John Milton tette fel ezt a kérdést, és én is felteszem az az üvegplafon, ami megakadályozza a nők előmenetelét, komoly negatív hatással van az életükre. Olyan dolgozó nőkről van szó, akik komoly tapasztalatokkal rendelkeznek, és ennek ellenére kizárják őket igazgatói pozícióból, kevésebb fizetést kapnak, és gyakorlatilag hátrányt szenvednek el, hogyha családjuk van, különböző formáját élik meg az aklatásnak ez az irányelv tervezet egy jó módja annak, hogy ezt az egyenlőtlenséget megszüntessük, mégis miért nem fogadják el. Ez a kérdés a tanácshoz. Mit tesznek az üvegplafon jelensége ellen, és hogyan fogják előmozdítani a román elnökség alatt az esélyegyenlőséget. Köszönöm, Márta úr jönne, de őt nem látom, nincs itt. Akkor következnek a, az itt bejelentett spontán felszólalások. Kinyicsi asszony kezd. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. 2017-ben a nők csak a negyedét töltötték be a tőzsdőjegyzett cégek igazgatói pozícióinak, és ráadásul jelentősek az eltérések a tagállamok között. Nagy az egyenlőtlenség az Európai Unióban. Magasan képzett nők nem nyernek méltó képviseletet, ez nemi sztereotípiákon alapul, és aláássa a munkaerőpiac megfelelő működését is. Ahhoz, hogy elérjük a nemi esélyegyenlőséget, igazolható, hogy ez megtehető rózsaszín Olaszországban például egy ilyen jogszabály révén 33% lett a nők igazgatósági képviselete, és ez javította a teljesítmény jelzőszámokat is, ezért én a román elnökséget arra kérem, hogy vigye előre ezt. Az... Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri Consiliului, doamna comisar. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, ez egy olyan téma, amiről már 7 éve vitázunk az Európai Unióban. Fontos téma ez. A nők arra vannak programozva, hogy mindenben a legjobbak legyenek otthon, a munkában, egyszerűen a tökéletesre törekednek, és éppen ezért a vezetőtestületben is igenis helyük van a nőknek, mert két dolgot is tudnak e- egyszerre csinálni. Nincsenek olyanok, nincs az olyan, hogy női szakma és férfi szakma, meg kell, hogy mondjam. a tanácsban egy kisebbség blokkolja ezt a témát, jó lenne, hogyha ezt megoldanánk. Nagyon sajnálom, hogy kótákra szükség van, de hogyha úgy tűnik a társadalom más nem ért más szóból, akkor legyenek kvóták. Biztos az hogy valóban a nemek egyensúlyáról szóló irányelv elfogadása nagyon fontos, minden, amit elmondott, minden év, minden tanulmány arra mutat, hogy erre szükség van, hiszen ennek társadalmi szempontból mindenképpen használom. Grappini úr, köszönöm szépen. Máriász képviselő, köszönöm szépen a nők képviselete a társadalomban, illetve a gazdaság vezető szféráiban nem kielégítő, ez egy jelenség. A nők jelen kell, hogy legyenek a vezető testületekben is. Az Európai Unió ugyanakkor itt megpróbál egyfajta szociális architektúrát létrehozni, már pedig nem gondolom, hogy befolyásolnunk kellene a vállalatok struktúráját az Európai Unióban, de lehet, hogy ez nem így van. Az európai háztartások felében az az Európai Központi Bank és a Beruházási Bank támogatását élvezi. A vezető testületekben a döntéseket úgy kellene meghozni, hogy a nők képviseletét emelni lehessen, máskülönben ezek a vállalatok nem lennének már jelen a tőzsdéken, és nem vehetnének részt, nem részesülhetnének a beruházási bankokból, így akkor gyorsan megkapnák a nők a megfelelő pozíciókat. Parola a Kisfora. Onorevole Picerno, prego Pina. Kérem, tartsák be hozzászólási időt, most pedig eh, Piserno képviselőasszony kap eh, szót. Köszönöm szépen, követtem az egész reggeli vitát érdeklődve azt hiszem, hogy a vélemények, ebbe, a többség vélemény ebben a parlamentben ugyanarra mutat, végre kell hajtani az irányelv tervezetet, el kell fogadni, és őket kell hajtani. Már önmagában ez sem lesz megoldás, ez egy apró kis lépés lesz, de ha ezt sem tesszük meg, akkor mire számíthatunk? Mi nem tesszük kötelezővé azt, hogy a nők eh, a vezető testületben legyenek, azt ismerjük el, hogy az elfogadhatatlan és képtelenség, hogy olyan vezető testületek irányítsanak nagy európai cégeket, ahol a lakosságnak több mint a fele egyáltalán nincs képviseltetve. Azt kérjük, hogy az üzleti életben is tükröződjön a társadalom összetétele. És egyszerűen sajnálatos, hogy ezt kell mondanom, de nagyon aggasztó, hogy a tanácsban kialakult ez a blokkoló kisebbség. A parlament szeretne az európai intézményeknek előrelépni, és itt van a tanács, ahol megint a, ez a jól ismert hozzáállás tapasztalható. Ha valami nem tetszik nekik, akkor blokkolják azt, miközben tudják, hogy ez a helyes lépés. Itt az ideje, hogy valamit tegyünk ennek érdekében. Meisner képviselő egy percben. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy van ez az irányelv és van ez a vita, méghozzá különböző okból. Egyfelől jó az, hogy egyre több férfi is vesz részt egy ilyen eszmecserében, hiszen közösen társadalomként talán nagyobb esélyegyenlőséget tudunk teremteni a nők számára minden területen, hiszen épp elég jók, vannak olyan jók, mint a férfiak. A nemi bérszakadékról is szó esett. Tudom, hogy Németországban ez különösen lényeges, nagyobb a különbség, mint más országokban, ezért vitatunk is egy törvényt. Van egy ilyen esélyegyenlőségi törvény már más országokban, az alulreprezentált nem számára, de azt hiszem, hogy ez egy szégyen, hogy továbbra is erről kell még beszélnünk. Nagyon örültem például, amikor Régner kolléga azt mondta, hogy tulajdonképpen az európai DNS része, hogy létezzék az esélyegyenlőség férfiak és nők között. Éppen ezért remélem, hogy széles körű támogatást kap ez a javaslat, mert ezt a vitát végre egyszer le kell zárnunk. prego, un minuto. Julie Ward következik egy percben. It is astonishing. Elképesztő elnök úr, hogy ez a kezdeményezés, amely a nők vezetőtestületi tagsága tekintetében nemek egyensúlyára törekszik, több mint öt év után még mindig eh, blokkolja a tanács e- ezt a tekintet. Mennyire konzervatívak a tagállami kormányzatok? Ez aggasztó és elképesztő miért annyira vitatott ez a mm, kezdeményezés, amely tulajdonképpen csak azt szeretné, hogy a nemek egyensúlya érvényesüljen a cégek vezető testületében. Ez egy olyan politika, amely alapvetően a privilegizált nőkre koncentrál. Nem meglepő, hogy a marginalizált nőket annyira nehéz képviselni. Az üzleti életben a diszkrimináció számtalan formájával kell szembenézniük. Ez óriási nehézségeket okoz, a szegény, a roma, a fekete, vagy általában fogyatékkal élő nők helyzete az üzletéletben lehetetlen. Ezért arra szólítom fel a soros elnökséget, hogy ennek a szégyenteljes helyzetnek vessenek véget, és mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ebben a témában a padhelyzetet a tanácsban megoldják. Anna Miranda egy percben. Köszönöm, elnök úr. A vezető testületekben az esélyegyenlőség másodlagos, elég ha megnézzük az Európai Tanács fotóját. Spanyolországban például a nők a tőzsdejegyzett vállalatok esetében csak 22%-os arányt képviselnek a vezető testületekben. Nagyon messze vagyunk még az európai, az európai arányoktól. Az esélyegyenlőségi tanács tagjaként az elmúlt ciklusban megvitattuk ezt a kérdést, és nagyon szomorú látni azt, hogy évekkel később még mindig itt vagyunk, és még mindig nem sikerült eleget tenni ennek a kezdeményezésnek. Köszönöm szépen, Joanna képviselő. Dear President, dear Commissioner. Kedves Elnök úr, biztos asszony, miniszter asszony, én nőként üdvözlöm azt, hogy a román elnökség egyik prioritása ez a jogszabálytervezet. Egyes tagállamok a közelmúltban meggondolták magukat, és én úgy remélem, hogy a tanácsban kiindulhatnak, elmozdulhatnak a dolgok a Hol pontról, Ez egy komplex kérdés, itt fel kell lépni az uralkodó sztereotípiákkal, illetve vállalati kultúrákkal szemben. Az üzleti kultúrában az üvegplafon leértékeli a nőket, és elbátortalanítja őket attól, hogy megvalósítsák a karrierjüket. Saját tapasztalatomból mondhatom, hogy egy nő a vállalatnál a növekedést sarkalja, és átalakítja pozitívan a vállalati kultúrát, ezért én támogatom a román elnökséget abban, hogy folytassák a megbeszéléseket. Köszönöm, ezzel vége a vitának, illetve Jurova asszony kap még szót a bizottság részéről, és utána pedig a miniszter asszony. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak a támogatásnak és a tökéletségnek, amit eh, itt eh, most eh, hallottunk, és ez megnyilvánult az egész vita során. Örülök, hogy a média is odafigyel erre az eseményre. És néhány szóval fejezném be, megerősítve azt a támogatást a bizottság részéről, amiről az elején is beszéltem. Nem várunk arra, ölbetett kézzel, hogy elháruljonnak az akadályok. Nagyon sok munkát lehet még elvégezni annak érdekében, hogy javuljon a sokszínűség, nem csak az üzleti világban. Ismét adatokat idéznék, 50%-nál több a nők aránya a társadalomban, 62%-a az egyetemi diplomásoknak, a friss diplomásoknak nő. Ezért elvárható lenne, hogy megfelelő legyen a képviselete a nőknek a különböző területeken. Hasonlítsuk össze mégis az adatokat. 22% a nőknek, 22% az igazgatóknak nő, 6% a vezérigazgatóknak, és aztán most a politikára kanyarodva 20% a nők képviselete a nemzeti parlamentekben, vannak olyan kormányok a tagállamokban, ahol a kormányban csak egy vagy két nő van. Volt olyan kormány is a közelmúltban, ahol nem volt női tag. A bizottságban mi hamarosan elérjük a menedzsment pozíciókban a 40%-os arányt, ez egy határozott törekvés eredménye, és olyan eljárásoké, amelyek a tisztességes versenyt garantálja, mindenfajta akadályokat elhárítunk, olyan akadályokat, amelyek máshol megvalósulnak. Solteg úr felvetésére válaszolva, bár ő már nincs itt, kérem, hogy higgye el, hogy női biztosként én nagyon komolyan úgy gondolom, hogy nem kellett férfivá válnom azért, hogy ilyen pozícióba kerüljek és hozzájárulhassak az Európai Bizottság munkájához, és én azt gondolom, hogy Jean-Claude Juncker itt van, véletlenül éppen, de ő annak idején azt mondta, azt mondta, hogy legalább kilenc női biztost akar, és utána pedig megfogalmazta, hogy fontos, hogy a nők részt vegyek a döntéshozatalban. Ha összehasonlítjuk ezeket a számokat, akkor azt látjuk, hogy van valami egészségtelen, van valami nem helyén való az európai társadalmakban, és mi dolgozunk azon, hogy ez megváltozzon. Nem csak arra várunk, hogy ez az irányelv kimozduljon a holdpontról, Parker asszonyt arra szólítanám, arra kérném fel, hogy olvassa el a jelenlegi változatát ennek az irányelvnek. Abban nincs semmi, hogy csak a női lét az egyetlen kvalifikáció egy állásra. Méltányos versenyt akarunk ezekért a pozíciókért is. Kérem, olvassa figyelmesen a szöveget. A tagállamok több mint felében van már hasonló jogszabály. A további tagállamoknak nyújtana segítséget, ha megszületne ez a az irányelv. A tagállamok persze maguktól is felléphetnek, nem kell megvárniuk, míg ez az irányelv megvalósul. Ők dönthetik el, hogyha elő, hogy előre akarnak-e lépni. A bizottság sem vár, nagyon sok nem jogalkotási munkát végzünk, van egy kárta, tízezer intézmény eh, írt, iratkozott erre fel, Sodexo, IKEA, IBM, Siemens, eh, a nagy cégek, a nagy multik, amelyek a sokszínűséget előmozdítják, ami egyébként üzletileg is egy értelmes döntés. Sok tagállamban, olyan tagállamokban is, ahol jogszabály még nincs, ez valósul meg, ez a pozitívabb vállalati kultúra. Finanszírozunk még olyan projekteket is, amelyek előmozdítják a diverzitást, a sokszínűséget, ezt tehát lehet B-tervnek is nevezni, nem, vár, nem várakozunk kölbetett kézzel a jogszabály meghozatalára, hanem teszünk egyébként is az ügyért. Én azt remélem, hogy ez a jogszabály meg fog születni, és ahogy mondtam, Bízom a román elnökségben. Köszönöm. Köszönjük Jurova asszonynak, most pedig Csota asszonynak adom meg a szót a tanács nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, örülök én is ennek a vitának, ahogy azt a bevezetőmben már említettem. A tanács elkötelezettsége nemi eh, nemek egyensúlya irányában eh, valódi. A román soros elnökség kétoldalú eh, megbeszéléseket szervezett a blokkoló kisebbséggel a ügy megoldása érdekében. Munkacsoporti szinten is szerveztünk egyeztetéseket, ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy a tagállamok kezében van a soros elnökség. A rendes jogalkotási eljárás keretében a tagállamok közötti megállapodáshoz minősített többségre van szükség. Az parlamenttel együtt végzett munka mellett, ahogy azt már említettem, olyan tanácsi zárónyilatkozatot vagy következtetéseket készítünk elő, amely a munka és a magánélet összeegyeztethetőségének javítását célezza június 30-án az EBSCO tanácsa remélhetőleg ezek elfogadásra kerülnek. Megragadnám az alkalmat, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy a román elnökség a Bukarestben februárban látja vendégül a nemi esély egyenlőségi magas szintű munkacsoportot, illetve ezt a témát az EBSCO miniszteri informális tanácson áprilisban is napirendre tűzik. Köszönöm még egyszer ezt a lehetőséget hogy beszélhetünk erről a fontos témáról itt és most. A tanács és a parlament együttműködve véget vethet a diszkriminációnak, és elérhetjük azt, hogy a egyenlő elbánásban részesüljön minden európai férfi és nő. Viharos időket élünk, sok kihíváson előttünk, ugyanakkor a jövő az egyenlőségé. Köszönjük szépen Csot asszonynak. Ezzel ezt a közös vitát lezártnak tekintjük, és a napirend értelmében eh, a finn miniszter elnökkel eh, folytatjuk ezt mecserét Európa jövőjéről, egy perc szünetet rendelek el ezen a ponton. Köszönöm.

First of all, I want to thank the Finnish Prime Minister for being here. Thank you very much. Először is szeretném üdvözölni a finn miniszterelnököt, eh, aki eljött. Eh. Részt vesz ebben a szériában, ahol különböző tagállamok vezetői beszélnek az Európai Unió jövőjéről, előadva saját jövőképüket az Európai Parlament eh, szempontjából két-három fontos tétel van. Először is szeretnénk a hatáskörünket kibővíteni, másrészt több Európát akarunk, és nem kevesebb Európát. És um, megerősíteni, nem pedig elpusztítani Európát. Ami pedig a költségvetést illeti, támogatjuk az 1,1-ről 1,3-ra növelést, támogatjuk a saját erőforrásokat, illetve a bevándorlás fontos problémakör. Az Európai Parlament jóváhagyta a Dublini szabályok reformját, Várjuk az Európai Tanács döntését ebben a témában, és igen, a mai vitában is megnyilvánulhat két nagy aktualitás, a Brexit, illetve Venezuela. Tudjuk az Európai Bizottság álláspontját Európa jövőjéről, tudjuk az Európai, ismerjük az Európai Parlament álláspontját, és aztán ott vannak még a tagállami álláspontok. Ezen belül most megismerhetjük Finnország álláspontját. Miniszterelnök önéhez, úr, önéhez. Vi ricordo che vi potete registrare per il catch the eye. Emlékeztetem a kollégákat, hogy a spontán felszólalásokra most jelentkezhetnek. Köszönöm. Mr. President. Elnök úr. Juncker úr, tisztelt képviselők. A hideg Finnországból eh, érkeztem, északról, ahol mínusz 30 fok volt, és egy méternyi hó. Mégis meleg üdvözleteimet küldöm a hideg Finnországban. But this is a real wind. It's a pleasure to be... Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma. Az Európai Parlament kiváló munkát végzett a nehéz körülmények között is, amelyek jellemzik napjainkat. Előre mutató vitákat folytattak az Európai Unióról, ezek nagyon fontosak két okból is. Egyrészt azért, hogy a római nyilatkozatban lefektetett célokat elérjük, ehhez szükség van arra, hogy hogyan tudjuk az egységet biztosítani a döntéshozatalban, illetve a döntéseknek a végrehajtásában. Másodszorban vitát kell folytatnunk annak érdekében, hogy az Európai Unió fellépése és költségvetése ügyében mik a prioritásaink, erre rádöbenjünk vállalkozóként Európa szerte cégeket ismertem meg. 30-as éveimben nagy francia cégek vezérigazgatóival találkoztam, és a repülőn egy könyvet olvastam, amit a feleségem vett ki a könyvtárból nekem. A könyvben azt olvastam, hogy sose kérdezzünk egy francia vállalkozót a családjáról. Amikor megérkeztem a munkavacsorára, akkor láttam, hogy a feleségével és a kislányával érkezett a vezérigazgató. Az első kérdése pedig az volt, hogy ö, mesék a családomról. Ekkor értettem meg, hogy mi európaiak jók jövünk, és többenünk a közös, mint hogy azt gondolnánk. Már az 1920-as években Santeri Alkio, a finn Center Party létrehozója, azt írta, hogy az európai béke érdekében a kontinensnek el kell gondolkoznia egy Európai Egyesült Államok gondolatán. Egy közös fizetőeszközről is eh, eh, említést tett. Úttörő volt sok szempontból, ahogy ez a példa is mutatja. A nemzetközi együttműködés, a béke és a gazdasági fejlődés volt Finország számára az a cél, amiért mindig is küzdöttünk. Kedves barátaim, az elmúlt éveink, években megismerhettük a populizmus arcát Európában, láthatjuk, hogy hova vezet az, amikor a komplex problémákra e, túl egyszerű válaszokat próbálunk adni. Végül senki sem vállalja a felelősséget. Ez volt az eset az Egyesült Királyság esetében is, és hát láthatjuk, hogy ez hova vezetett. De nem csak a Brexit az egyetlen hatása a populizmusnak. A jogállamiság, a sajtószabadság, illetve a nők jogainak tekintetében visszalépést tapasztalhattunk. Ezek váratlan hírek eh, Európában a 21. század elején hogy tudja az Európai Unió elmozdítani a közös értékeit a küls politikájában, hogyha a saját háza táján sem tud ezügyben rendet tenni. Közös értékekről beszéltem, demokráciára, jogállamiságra gondoltam, amelyek az európai szabadság, biztonság és jólét alapjait adják. Ezek olyan értékek, amelyek közelebb kell, hogy hozzák a tagállamokat, össze kellene, hogy kovácsolja a tagállamokat, Európa belső megosztottságát áthidalva. Nem engedhetünk a jogállamiság ügyében. Ez ügyben nem lehet kompromisszum. Éppen ezért üdvözöljük az Európai Bizottság MMF jogállamiság javaslatát. Biztos vagyok benne, hogy egy kiegyensúlyozott mechanizmus létrehozható ez ügyben. Elnök úr, Tisztelt képviselők! A legfontosabb sarokköve eh, az a Finnország Európai Unióval és Monetáris Unióval kapcsolatos politikájának eh, nem más, mint az, hogy eh, tartsuk tiszteletben, amiről megállapodtunk, és ennek szerezzünk érvényt hatékonyan. Támogatjuk az olyan Európai Uniót, amely konkrét fellépésen keresztül éri el azt, hogy hiteles legyen. 2015-ben a kormányzatom amikor kormányra kerültünk, 3,5%-a volt a GDP-nek az államháztartás hiánya. 2%-nyi megtakarítást értünk el GDP arányos alapon, ez nem kevés fájdalommal járt. Az államháztartásban próbáltunk rendet rakni, a egészségügy, a szociális ellátórendszer és a nyugdíjrendszer reformján keresztül. A 4%-os belső leértékelés alapvetően a munka foglalkoztatást, illetve a növekedést mozdította le. Ott megállapodtunk a szakszervezetekkel arról, hogy befagyasztjuk a béreket, és 24 órával kiterjesztettük az éves munkaidőt, illetve a TB járulékokat is csökkentettük a munkáltatók oldalán. Nyilván önök is gondolhatják, hogy ezek az intézkedések nem voltak túl népszerűek. Ugyanakkor három éve eltelt, és az államháztartás hiánya megoldódni látszik, az állam költségvetés egyensúlyba került, és 30 éve nem volt ilyen magas szintű a foglalkoztatottság. Ugyanakkor állandó fiskális transferek kell megoldani ezeket a problémákat, ez nekünk olyan gondolat, amelyet nem tudunk elfogadni. A legjobb biztosítás a gazdasági hatás ellen nem más, mint a kiegyensúlyozott költségvetés és az alacsony állam eh, adóssági arány. Jean-Claude Juncker idézete rengetegszer eszembe jutott, többször ismétlem. Mindannyian tudjuk, mit kell eh, tennünk, csak azt nem tudjuk, hogy hogyan eh, tudjuk elérni, hogy újra válasszanak bennünket, miután megtettük, amit meg kell tennünk. Hát majd meglátjuk, közelnek a választások, eldől, hogy ez lehetséges-e. A kockázat ellenére a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy meghozzák ezeket a nehéz döntéseket, és végre is hajtsák őket. A hatékony végrehajtás a legjobb módszere annak, hogy a jelen és a jövő kihívásaira választ adjunk. Mit kell végrehajtanunk? a belső piacot, eh, a kutatás, fejlesztés, innováció politikáját. Végre kell hajtanunk a belső és a külső biztonsági politikánkat. Végre kell hajtanunk a migrációs politikát, illetve végre kell hajtanunk az éghajlat politikát. Ez a legjobb eszköze annak, hogy a populizmus ellen felvegyük a harcot és növeljük az emberek unióba vetett bizalmát is. Hölgyeim és uraim! Ez év második felében eh, Finnország eh, kezében lesz a soros elnökség. Rámutatok azokra a területekre, amelyek a soros elnökség során a napirenden szerepelnek majd. Ezek olyan témák, amelyekben eh, az Európai Uniónak szorosabban kell együttműködnie, és valóban azt kell, a szép szavak helyett a tettek mezére kell lépnünk. Kezdjük talán az MFF-fel, a többes pénzügyi kerettel, ami az uniós politikák végrehajtásának a legfontosabb eszköze. Finnország véleménye szerint az MFF szintje a lehető legközelebb kell, hogy legyen a mostani relatív számokhoz, olyan területekre kell koncentrálni, ahol az Európai Unió valóban el tud érni eredményeket. Gondolok itt a migrációra, a biztonságpolitikára, az egységes belső piacra, az innovációra, a digitalizációra, illetve az éghajlatváltozás elleni harcra. Azt is láthatjuk, hogy szükség van arra, hogy a költségvetésen belül a vidékfejlesztésre rácsoportosítsunk pénzeket. A közös agrárpolitika biztosítja ugyanis, hogy megfizethető és biztonságos élelmiszerek jussanak el az európai polgárokhoz, illetve, hogy a gazdák megéljenek, és hogy a munkahelyeket teremtsünk a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. Ugyanakkor a kohéziós politika kiegyensúlyozott fejlődést hoz létre tagállamokon belül és tagállamok között is. Biztos vagyok benne, hogy egy kiegyensúlyozott kompromisszumra tudunk majd jutni a hagyományos szakpolitikai területek és az új kívások között. Abban is bízom, hogy ezt a soros finn elnökség alatt megtehetjük. Másodszorban olyan migrációs politikára van szükségünk, amely valóban átfogó megközelítést alkalmaz. Hatékonyabban kell megoldanunk a migráció kiváltó okait a fejlesztéspolitika együttműködés és a humanitárius segítségnyújtás mellett kereskedelem és befektetés segíthet abban nekünk, hogy fenntartható fejlődést és munkahelyeket teremtsünk el ezekben az országokban. Azon kell dolgoznunk, hogy a visszatérítési politika hatékonyabban működjön. A migráció belső aspektusa saját kezünkben van. A menekült táborokból közvetlen áttelepítésekkel tudunk megoldást hozni arra, hogy az Európai Unió külső határaira kisebb nyomás gyakoroljanak, és az embercsempészetet is visszaszorítsuk. Ugyanakkor meg kell erősíteni a külső határaink védelmét is. Emellett arra is szükség van, hogy a legbonyolultabb politikai kérdésekkel is szembenézzünk, gondolik itt például a válság alatti szolidaritás mechanizmusára. Előre meg kell állapodnunk ez ügyben, nem a válság kellős közepén, ahogy azt 2015-ben tettük. Harmadsorban a biztonság és védelem terén az együttműködés fontos, hogy intenzívebb legyen. Finnország régóta támogatja azt, hogy a biztonság és védelempolitika terén szorosabb legyen az együttműködés, ahogy azt francia barátaink is teszik. Örülünk annak, hogy előrelépést értünk ebben el. Az Európai Védelmi Alap létrehozása és a PESCO azt hiszem, hogy helyes irányba tett lépések. Most arra kell koncentrálnunk, hogy érvényt szerezzünk ezeknek a döntéseknek, és konkrét eredményeket is felmutassunk. Az Európai Unió megerősítette a hibrid veszélyekkel szembeni kapacitását. A hibrid veszélyekkel szembeni Európai Központ Helsinki-ben eh, működik, amely hozzájárul ahhoz, hogy a NATO és az EU országok eh, felkészüljenek ezekre a veszélyekre. 19 ország vesz részt ennek a munkájában, ebből 16 uniós tagállam. Köszönöm nekik az elkötelezettségüket és szívesen várjuk a többi tagállamot is, hogy csatlakozzanak ehhez a központhoz. Negyed sorban javítanunk kell az egységes belső piacon. A világ legjobb egységes belső piacon működik Európában. Az innováció és a kereskedelem mellett ez a legjobb módja a munkahelyteremtésnek. Rengeteg kihasználatlan lehetőség rejlik még, főként a szolgáltatások, illetve a digitális termékek terén és csak rajtunk múlik, hogy javítjuk-e a helyzetet. Én arra kérek mindenkit, hogy próbáljunk közösen gondolkodni olyan har, a, azon 35 javaslat elfogadása érdekében, amelyekre még folynak a tárgyalások, hogyha előre tekintünk, akkor remélem, hogy az új Európai Bizottság egy holisztikusabb megközelítést alkalmaz majd a belső piac, a digitalizáció, az iparpolitika és a külső versenyképesség szorosabban kapcsolódnak majd egymáshoz. Egy valóban előretekintő növekedési stratégiát kell elképzelnünk, ide az adatmobilitás, a mesterséges intelligencia is ide tartozik. Fontos az Európai Unió versenyképességét növelni, ehhez az unió szociális pillérjének elveit kell végrehajtani. Nagyon fontos például a, a munka és eh, a munkahelyi egyenlőség eh, előmozdítását, illetve az oktatáshoz való hozzáférést. Ötöd sorban a kereskedelmi politika elengedhetetlen ahhoz, hogy az Európai Unió versenyképességét javítsuk és új munkahelyeket teremtsünk. A szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán elmondhatom, hogy örülök a legfrissebb fejleményeknek Japán, Vietnám, Szingapúr, Mexikó és Kanada ügyében Remélem, hogy a folyó tárgyalások minél hamarabb eredményekre vezetnek. Ugyanakkor az mindig káros, hogyha nagy szereplők kereskedelmi falakat építenek. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket a falakat lebontsuk. Főként a kisebb osztály, országok szempontjából beszélve, vagy nézve óriási károkat okozhatnak. Ezek a kereskedelem közös szabályait tiszteletben kell tartani. És végezetül, az Európai Uniónak az éghajlat változás elleni harcban vezető szerepet kell játszania. Az IPCC jelentése újra arra emlékeztet bennünket, hogy milyen veszélyekkel jár az éghajlatváltozás a földi életre. A tudományos tényekkel nem legyinthetünk, ez egy globális kihívás, amely ugyanakkor lehetőségeket is kínál. Én mérnökként megoldás központú és technológiai orientáltságú vagyok, és azt gondolom, hogy ahogy az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiák felé mozdulunk el, Európa jó pozícióban van ahhoz, hogy ezeket kihasználva a munkahely teremtéshez is hozzájáruljunk. Intézkedésekre van szükség három fontos területen. A széndiokszid kibocsátás, a, a úgynevezett carbon sinks és az új technológiák terén. A múlt héten Helsinki-ben láttuk vendégül a skandináv országokat egy éghajlatváltozás elleni harc témáról folytatott egyeztetésre másfél fokban hogyan korlátozhatjuk a globális felmelegedést, erről beszéltünk. A finn parlamentben pedig kerekasztal tárgyalások során nyolc finn politikai párt állapodott meg arról a célról, hogy 2050-re széndiokszid semlegessé kell tenni az Európai Uniót. Mi kell ehhez? Az emissziós kötelezettségeket 2030-ra meg kell szigorítani, az 1990-es szint 55%-ában maximálva ezt. Az ETS, tehát az emissziókereskedelmi rendszer a hatékonyabb módja annak, hogy a környezet a e, üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását csökkentsük. Szeretnénk megújítani ezt a rendszert annak érdekében, hogy ezek az emissziós kvóta árak a szereplőket, piaci szereplőket az emisszió csökkentés felé e, terelje. Azt javasoltuk, hogy például a fűtés, hűtés, az épületek hűtése és fűtése is bekerüljön az ETS rendszerbe. Továbbá a körforgásos és biogazdaságra történő átállást is fel kell gyorsítani, a biogazdaság cselekvési tervet pedig késődelem nélkül át kell ültetnünk a gyakorlatba. Az én kormányom, ez egy apró részlet, úgy döntött, hogy elnökségi ajándékokat nem e, adunk, hanem a, arra használjuk ezt a pénzt, hogy az utazás emissziós költségeit e, e, csökkentsük. Second, we need to increase. Kompenzáljuk az úgynevezett carbon sinkek növelésére van szükség. 4 milliárd hektárnyi erdő van, és 5 milliárd hektárnyi mező. Elkép elképesztő mennyiségű széndiokszidot tudunk így megkötni, akkor, hogyha a az eddigi mezőgazdasági módszerénken változtatunk. 100 úgynevezett carbon gazda teszteli ezeket az új módszereket Finnországban. Az óceánok, illetve az esványi anyagok is megköthetik a széndiokszidot, és több erdőt is kell telepítenünk. Csak Afrikában évente két millió hektárnyi erdőt írtunk ki, ez Szlovénia teljes területének megfelel. Ahogy azt a FAO legfrissebb erdőgazdálkodási jelentésében olvashatjuk, az éghajlatváltozás elleni harc sokkal nagyobb hangsúlyt kell, fektessen az erdőkre, erdőgazdálkodásra. Az uniós külső finanszírozásban például a karbonszinkek előmozdítását kell célozni. Az EU-Afrika erdő sítési alapra tettünk javaslatot, amely úgy gondoljuk, hogy munkahelyeket hozna létre vidéken Afrikában, illetve az éghajlatváltozás elleni harcot is segíteni új technológiákat kell használnunk, megvan ugyanis a technikai képességünk arra, hogy széndi oxidot megkössünk a levegőből, és más ö, formába ezt valahogy átalakítsuk. Ehhez kutatásra, fejlesztésre van szükség, a tudomány, a technológia és az innováció elképesztő potenciál rendelkezik ezen a területen itt Európában innovatív új gondolkodásra van szükség, hogy megtaláljuk azokat a piaci alapú ösztönzőket, amely a széndiokszid megkötését mindenképpen és gyorsítja. Azt az üzenetet hoztam ide ma önöknek, hogy többet és gyorsabban kell tennünk az emissziók csökkentése érdekében, a, a széndiokszid megkötése érdekében, és az új technológiák ezen irányú átalakítása érdekében, hogy megkössük a széndiokszidot a levegőből, illetve az emissziós forrásokból közvetlenül. Az európai parlamenti választásokat követően az Európai Tanácsnak meg kell állapodnia egy ambíciózus és átfogó stratégiai napirendről. Az éghajlatváltozás mellett a növekedésre és a biztonságra kellene majd koncentrálnunk, természetesen a jogállamiság továbbra is központi fontosságú kérdés marad. Tehát egy egyesült ö, Európát szeretnénk látni, amely konkrét fellépésre, végrehajtásra és felelősségre koncentrál. Felelősséget kell vállalni ugyanis saját magunkért, az emberekért, és a körülöttünk lévő világért, gondolok itt a gazdaságra, illetve az egész bolygókra. Ne felejtsük el, hogy mindannyiunk feladata az, hogy az utánunk jövő generációk számára egy minél fényesebb és jobb jövőt biztosítsunk a saját közös jövőnk és saját érdekünk érdekében egy eh, elkötelezett, hatékony és eh, valóban Egyesült Európára, Európai Unióra van szükség. Eh, rengeteg a tennivalónk, ennek fontosságát nem tudom jobban hangsúlyozni, éppen ezért hangzott el a végrehajtás szó annyiszor a beszédemben. A demokratikus erőknek Európában vissza kell nyerniük az emberek bizalmát, ehhez döntéseket kell hozni, és azoknak érvényt kell szerezni. Otthon és itt Brüsszelben is. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Prime Minister. Köszönöm, elnök úr. A beszédet. Következő felszólalónk Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr, miniszterelnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagyon örülünk annak, írkésén, hogy um, itt lehetünk uh, a, együtt a miniszterelnökkel, Finla, uh, Finnország uh, miniszterelnökével. 1995-ben lett tagállam Finnország, Azóta Európa néha működött is. Finnország a belépése óta úgy viselkedik, mintha alapító tagállam lenne, mintha mindig része lett volna az Európai Uniónak, miközben néhány alapító tagállam jól tenné, hogyha ugyanezt a hozzáállást tenné magáévá, mint Finnország. Finnország, amióta tag, mindig, mindig odafigyelt, és mindenkori kormánya mindig tudott figyelni. És hallja is azt, ami elhangzik, tanul, odafigyel a többiekre, ami egy eh, ami egy jó dolog, minden eh, eh, miniszterelnökére jellemző volt ez, én már három miniszterelnökkel dolgoztam együtt. A, és megéltem két finn elnökséget is. A harmadik finn elnökség az egy különösen érdekes, fontos elnökség lesz, mert ez az elnökség a, az európai választások után lesz, de még azelőtt elkezdődik, hogy új elnököt kapna az Európai Tanács vagy az Európai Központi Bank. Ez egy olyan időszak lesz, amikor nagy ügyességre lesz szükség, e, és e, szükség lesz arra a tudásra, amit e, az előző két elnöksége alatt Finnország felhalmozott. A finn Finnország kapcsolata az Európai Bizottsággal nagyon jó, nem is lehetne jobb. Nagy köztünk a bizalom. Ez igaz volt akkor, amikor a biztonság és védelmi mechanizmust létrehoztuk, vagy amikor fellépünk energia és klímaügyekben, és ugyanígy ott van a bizalom akkor is, amikor a kapcsolódó infrastruktúrát eh, támogatjuk a eh, Finn, eh, Finnország határainál. Bizottság ki, ki akarja használni a Finn elnökség adta lehetőséget arra, hogy az északi dimenziót kiterjessze. Ez egy fontos kérdés, mert az északi régió kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a világ többi része, az átlag, a világ átlag. Finnország tölti be az északi tanács vezető pozícióját, soros elnökségét, és jó barátommal beszéltem novemberben arról, hogy a finn elnökség alatt egy ilyen csúcs találkozóra lenne szükség az északi régióban, annak érdekében, hogy az északi régió megtalálja a megfelelő De a finn elnökségnek egyéb dolgokkal is meg kell birkóznia. Örülnék annak, hogyha a gazdasági és monetáris unió témájában a finn elnökség alatt előbbre jutnánk. A bankunió, a tőke unió is jó lenne, hogyha végleges, véglegessé válna. A finn elnökség programjának a középpontjában természetesen a közép-távú pénzügyi tervezés áll. Ez egy kemény munka. Itt nagyon nehéz dolgokon kell átrágniuk magukat, de a finn elnökség minden bizonyal eléri azt az előrelépést, ami szükséges ahhoz, hogy a, hogy a tanács is októberben ezt lezárhassa. A középtávú pénzügyi keretet tető alá kell hoznunk idén, ugyanis nagyon értékes időt fogunk elveszíteni ahhoz, hogy kidolgozzuk a projekteket, a programokat, és azokat végre is hajtsuk. A finn elnökségnek hálás lennék, ha a több éves pénzügyi kereten belül, illetve a gazdasági és monetáris unió elmélyítése eh, során az Európai Bizottság javaslatait eh, megtartaná. Egy olyan eszközt szeretnénk eh, létrehozni, amely a stabilizációt elősegíti, és a külső sok hatásokkal szemben ellenállóvá tenni a monetáris uniót. A legutóbbi Európai Tanács nagyon óvatosan közeledett ehhez a témához, de az emberek arra várnak, hogy a gazdasági és monetáris uniót úgy felvértezzük, hogy a következő válság során jobban tudjon reagálni, mint ahogyan az az előző válságnál történt. És a finn kormánynak szeretnék köszönetet mondani azért is, mert azok közé tartozik, akik Európában a beruházási tervet nagy figyelemmel fogadták. Eddig 8 milliárd euró értékben hajtottak végre beruházásokat Finnországban, bár mások is ezt tennék. Kedves Juha, neked nagyon sok sikert kívánok áprilisban, a finn elnökséghez is. Folytassátok úgy, ahogy eddig. Köszönöm. Ci sono altri parlamentari che vogliono... A továbbiakban pedig, ami a spontán hozzászólásokat illeti, aki szeretne majd hozzászólni, most jelentkezzen, ugyanis mindjárt lezárjuk ezt a listát. Elektronikusan még lehet jelentkezni. Most pedig a következő hozzászóló az Európai Néppárt elnöke Weber úr. Elnök úr, tisztelt Juncker úr, miniszterelnök úr, Köszöntöm itt az Európai Parlamentben. Egy döntő pillanatban van most itt, ugyanis az emberek az ön hazájában fejtik ki véleményüket áprilisban, itt pedig májusban, tehát demokratikus folyamatok előtt állunk. Az ön fővárosa Helsinki számomra és a néppárt számára is a demokrácia egy különleges helyszíne, ott neveztek ki jelöltnek a néppárt nevében. Az emberek mit várnak el tőlünk? Azt, hogy jelölteket állítsunk, vitázzunk, és aztán az emberek megkapják a döntés jogát. A nemzeti és az európai demokrácia áll az elkövetkezendő hónapok eseményeinek a középpontjában. Szeretnék néhány pontra kitérni az ön beszédével kapcsolatban. A néppárt szempontjából teljes mértékben támogatjuk azt, amit a pénzügyi fegyelemmel kapcsolatban elmondott. Ez technikai jellegűnek, vállalatorientáltnak tűnik, ugyanakkor ez a gyermekeink abszolút érdekét szolgálja. A fenntarthatóság a kulcs szó, amikor a pénzügyi stabilitásról beszélünk. Nemzeti szinten Petri Orpovval és európai szinten is itt ír ki is tudja ezt támogatunk, mert a fenntarthatóság a jövő záloga. A második dolog pedig, amit szeretnék elmondani, a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos. Itt szeretnék egy kicsit kritikusabb lenni ugyanis a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban először azt mondtad, hogy rögzíteni kell a pénz összegeket. Mindig ezt halljuk a nemzeti vezetőkből, de szerintem nem ez a megfelelő kérdés. A kérdés az, hogy milyen feladatokkal kell megbírkoznunk Európában. Nagyon sokan azt mondják, hogy meg kell határoznunk, hogy milyen összegre van szükségünk, és aztán ugye a határokra, a kiberbiztonságra, az innovációra kell a hangsúlyt helyeznünk. Hogyha ez Európa elvárása, akkor a tagállamok megfelelően kell, hogy hozzájáruljanak a költségvetéshez. Elő kell teremtenünk a forrásokat, és választ kell adnunk az emberek kihívásaira, az elvárásokra, tehát ezekről kell először beszélnünk. A harmadik megjegyzésem pedig a mai rövid hozzászólásomban talán a legnagyobb kihívást jelenti mindannyiunk számára. Ez pedig az, amit 35 ezer diák mondott el nekünk, amikor az elmúlt hetekben kivonultak az utcára. Ferenc pápa is felhívta erre a figyelmet a föld jövőjével kapcsolatban. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy milyen megközelítést követünk az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásnál. Mi hiszünk ebben, a néppárt hisz ebben. Az egyik elv, hogy ha megoldást akarunk az éghajlatváltozásra, nem az a megoldás, hogy betiltsunk vagy megtiltsunk dolgokat. Nem mondhatjuk azt az állampolgároknak, hogy már nem utazhatnak Majorkára nyaralni, mert az ökológiai lábnyom túl nagy. Nem ez a mi válaszunk. A mi válaszunk az, hogy a jövőben az emberek tiszta környezetbarát repülőgépekkel fognak Majorkára repülni. Ilyen válaszokat kell adnunk, ez a feladatunk. Nem mondhatjuk azt a fejlődő vagy feltörekvő gazdaságoknak, hogy hagyjanak fel a növekedéssel, nem fejlődhetnek tovább. Nem ez a válasz. A válasz az, hogy mi, európaiak, a fejlődő országokat el tudjuk látni a technológiával, olyan technológiával, amelynek nincs klíma következménye. Tehát a tiszta innováció a válasz. Másodszorban pedig a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban az emberekkel együtt kell működnünk. Az embereknek követniük kell a változásokat. Nagyon sokan aggódnak a változások miatt, látjuk a sárga mellényesek tüntetéseit Franciaországban, és nagyon sokan itt meg tudják fizetni a magasabb energiárakat, de az utca embere ezt sokszor nem tudja megtenni, tehát olyan változásokra van szükség, amelyeket az emberek is elfogadnak. Nyertesekre van szükség, nem pedig vesztesekre ebben a folyamatban. Végül a széndiokszid kibocsátás és az éghajlatváltozás összefüggésében együtt vagyunk erősek, hiszen mi kötöttük meg a párizsi megállapodást, az autók, a gépjárművek kibocsátásával kapcsolatos szabályokat, a széndiokszid kibocsátás elleni küzdelemben, tehát éllovasok kell legyünk globális szinten, és ezt meg is tudjuk mutatni az állampolgároknak, azt, hogy együtt sok mindent el tudunk érni. Köszönöm. Következő hozzászólónk, um, szocialisták és demokraták részéről Kofod úr. Kitos pohesta, eh, Prime Minister Sipela Üdvözlöm, miniszterelnök úr! Az ön országa sok mindenben vezet, e, tiszta energia, nemek egyenlősége. E, a Transparency International szerint e, Finnország a harmadik legkevésbé korrupt ország a világon, ne felejtsük el, hogy a világboldogsági indexen is Finnország az első. E, Dánia, Dán képviselőként nagyon e, sajnálom, hogy átvették tőlünk ezt a vezető szerepet, illetve vezető helyet. E, Finnország bizonyítja, hogy egy kis ország nem csak földrajzi értelemben lehet a világ tetején. A miniszterelnök a mai beszédében azt mondta, hiányzott az, hogy a pozitív társadalmi változások iránt nem fejező ki ambíciót egy fenntartható modell felé, amely méltányos, amely mindenkire kiterjed. Hol van az ön ambíciója, hogy jobbá tegye a fiatalok az emberek életét, amit itt most itt hallottunk, az jobban emlékeztetett a múltbéli neoliberális szlogenekre, amelyek válságot okoztak. Mi szocialisták nagyon ambiciózus jövőképpen rendelkezünk, olyan időkben élünk, amikor a föld, az erőforrásaink veszélybe kerültek a klímaváltozás folytán a vízkészletek, a termőföld, a felelősségünk az, hogy megvédjük ezeket a polgárok, a munkavállalók, fizetik meg az árát annak, hogy átalakul, átalakítsuk a termelést fenntarthatóvá. Elképesztő látni, hogy nagy hasznot hajtva, nagy hasznot realizálva a nagy cégek szennyeznek és nem fizetnek adót. Ezt meg kell változtatni, miniszterelnök úr. A növekedési és stabilitási paktumot fenntarthatósági paktummá kell átalakítani át kell állni egy fenntarthatóbb termelési módra, amely lehetővé teszi a társadalmi előrelépést is, egy méltányos átmenetre van szükség ebben az ENSZ fejlesztési célkitűzései lehetnek a sorvezetőnk. Európaiakként a globalizációt nekünk kell alakítanunk, és nem pedig áldozataivá válni a szabályainak. Olyan időkben élünk, amikor a növekvő egyenlőtlenség, amely visszavezethető az elitek kapzsiságára, a korlát nélküli globalizációban jelentkezik. A legfontosabb az adórendszer átalakítása, a megfelelő fizetések kialakítása, a szociális pillér alapján ön nem is említette a szociális pillért, miközben nagyon sokat harcoltunk azért, hogy az Európai Unióban létrejöjjön. A méltányos adózás kell ahhoz is, hogy olyan jóléti államok alakulhassanak ki, mint Észak-Európában. Hajlandó-e ebben csatlakozni hozzánk? Richard Murphy professzor a múlt héten azt mondta, hogy 28, 825 milliárd adóhiány van Európában, be nem szedett adó. Mi fellépünk az adócsalás ellen, akarunk egy minimális vállalati adót, nem akarjuk, hogy lefele irányuló verseny legyen. Ki akarjuk adni az adóparadicsomok listáját, még az Európai Unión belül is rá kell mutatni ezekre. Nem értik az emberek, hogy miért kell nagy adót fizetniük, sok adót fizetniük, amikor a Google Google kevesebb, mint egy át fizeti be adónak annak, amit Európában megkeres. Ez egész egyszerűen nem tisztességtelen. Meg kell védenünk a jóléti államot. Nem csak a szabad, hanem a méltányos verseny az, ami nekünk kell. Ne a jövő generációk fizessék meg a nagy cégek eh, mai adócsalásának, eh, adóelkerülésének árát. A privatizáció az egészségügyben elkerülhető lett volna Finnországban, sőt az egészségügyi rendszer megerősíthető lett volna, eh, hogyha így járnak el nem szabad senkit hátrahagyni, egy olyan Európára van szükségünk, ahol ez megvalósul. Ezek erők feszítik szét Európát, nekünk a legfenntartatóbb egyensúlyi állapotot kell kialakítanunk, szocialistaként ezért harcolunk, és remélem, hogy a liberálisok és más progresszívok is csatlakoznak hozzánk. Az ECR frakció nevében Pirko Ruahonen Lerner következik. Köszönöm szépen, elnök úr! miniszterelnök úr! Az Európai Unióban fontosnak tartjuk az európai jólét szintjének emelését, éppen ezért konkrét kérdéseket szeretnék felvetni most, mint a migrációt illetve az adó elkerüléssel szembeni küzdelmet, valamint a közérdekű bejelentők védelmét. Ön korábban nyilvánosan is azt arról nyilatkozott, hogy a kilenc szobás magánházát a migránsok rendelkezésére bocsátja. Ezt a hírt az arab médiában is terjesztették, és ez csak növelte az érkezők számát. Nagyon sok fiatal iraki azt mondta, hogy a finn miniszterelnök ajánlata volt az, aminek köszönhetően pont Finnországot választották ki célpontnak. A miniszterelnök meghívását követően az embereknek kialakult egy sajátos képe Európáról, és azt ismerték meg Európáról, hogy tiszta a természet, ingyenes az ellátás, szépek a nők, és mindenki kékszemű, szőkehajú, és gyönyörű, fehér a, gyönyörű fehérek a fogaik. Ez egy meghívás, és ennek a kárát most mi szenvedjük el. Nagyon megnőtt a szexuális bűnelkövetők száma, a közbiztonság hiánya Székhila bizt, miniszterelnök úr, ön elismeri, hogy a nagyvonalú ajánlatának az a következménye most, hogy sokan Finnországban, akik nem kapnak menedékjogot, illetve nem kellett volna, hogy menedékjogot kapjanak, most bejöhetnek az országunkba? Az eredeti problémákat nem tudjuk úgy megoldani, hogy a lakosságot áthelyezzük Európába, hanem ott a helyszínen a származási országokban kell a problémákat megoldanunk. Európa nem lehet más országok jóléti hivatala. Nagyon sokat beszélünk az emberek jólétéről. Beszéltünk egy konkrét vállalatról is, amely nagyon sok személyzeti költséget spórolt meg, és ezáltal elhanyagolta a betegek ellátását is. Nagyon sokan megpróbáltak, megpróbálták az adó elkerülés lehetőségét és adóparadicsomokba fektettek be. Ez azt jelenti, hogy jobb módszerekre van szükségünk ahhoz, hogy fellépjünk az adó elkerülés jelenségével szemben. Nagyon fontos, hogy feltárjuk a problémákat, ugyanakkor egy olyan kultúrát is kellene teremtenünk, amelyben az összes probléma, mint például az idősök ápolásának elhanyagolása, vagy az adó elkerülés, ezekről a bűncselekményekről az illetékes hatóságok is kell, hogy tudjanak. Jelenteni kell ezeket, és észlelnünk kell, hogy vannak ilyen problémák ezeket a közérdekű bejelentőket pedig közérdekű személyekként kellene kezelnünk, rendelkezésükre kellene bocsátanunk megfelelő csatornákat, ahol bizalmasan közölhessék az információkat. Remélhetőleg más országokban is és Finországban is hozunk majd ezzel kapcsolatos jogszabályokat. E Most pedig Guy Verhofstadt következik a liberális frakció nevében. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Én miniszterelnökként szintén Finnországban kezdtem. Eh, Tamperében volt az első csúcs, amin részt vettem. 99-ben két dologra emlékszem. Emlékszem a mi? A rénszarvas húsra, amit eh, menü szerepelt, illetve hogy megállapodtunk eh, menekült politikáról és migrációs politikáról. Úgy tűnik, hogy itt vagyunk 20 évek később, és még mindig problémás sok tagállam számára. Annak is örülök, hogy a bevezetőjében Szentéri Alkióval kezdte. Én is idéznék tőle. Nils segített ebben nekem, finn barátom és kollégám. Az emberek népszövetségről alkotott elképzelése kihasználva egyesült európai államokat kell építenünk. 20-as, 30-as években beszélt erről. Ez egy fantasztikus projekt volt, amit létre kell hozni Európában, erről beszélt. És a bevezetőjében három olyan dolgot mondott, amit szerintem ki kell erre adni, említést érdemel. Az első, az eurózóna és annak irányítása. Egyetértek önnel, az eurózónát nem kell megreformálni, hiszen a tagállamoknak el kell végezniük a házi feladatot, megvannak ehhez az eszközök, nem ez forog itt kockán. Van egy egységes fizetőeszközünk, amely világszinten eh, is eh, fontos, ehhez fiskális kapacitásra eh, van szüksége, ehm, arra van szükség, hogy világszinten is egy megtakarítási devizaként működhessen, ezért az aszimmetrikus sokkokkal szembeni eszközre van szükségünk, hiszen ezt a tagállamok házi feladatának elvégzése önmagában nem oldja meg. Tehát egyetértek, és mégsem, szerintem a kettő nem mond ellent egymásnak. A második kiemelendő pont a belső piac. Azt említette, hogy a világon legjobban működő, becséges belső piacra rendelkezünk. Hadd pontosítsam, a miénk lehetne a legjobb belső piac a világon. A digitális piac, az energiapiac, a tőkepiac, ezek mind a jövő ágazatai. Egyetlen egy megoldás van, egy európai ö, szabályzott kell létrehoznunk, és akkor egyből kialakulhat a digitális energia és tőke piac. A harmadik Kiemelendő pont a védelempolitika. Szerintem a legnagyobb pénzbocsékolás Európában az az, hogy nincs Európai Védelmi Unió. Háromszor annyit költünk védelmi ügyekre, mint az oroszok fel, annyit, mint az amerikaiak, mégis nem tudjuk önmagunkat megvédeni. Miért? Azért, mert 28 különböző védelmi politika elkerülhetetlenül átfedésekre, megduplázódó kapacitásokra vezet. Reméljük, hogy majd a finn elnökség alatt javíthatunk ezen. Köszönöm. A zöldek frakciójának nevében Ská Keller következik. Miniszterelnök úr, köszönöm, hogy részt vesz az Európai jövőjéről szóló viták sorában ahogy mi itt beszélünk, az utcákon, a fagyos brüsszeli utcákon diákok ezrei eh, tüntetnek akár csak Finnországban is megmutatva nekünk, hogy mi a legfontosabb, mi a fontosabb a profitnál. Ezért remélem, hogy meghallgatja ezeket a fiatalokat, és valóban az éghajlatvédelem, az oktatás, ügyét komolyan veszi, és együttműködünk ezen a téren európaiaként. Az éghajlatvédelem terén az Európai Uniónak óriási a felelősség, és minden tagállamnak ki kell venni a részét ebből. Nagyon örülök annak, hogy megelmítette, hogy mennyire elkötelezett ebben az irányban, hogy ambiciózusabb célokat szeretne. Fantasztikus, azt is említette, hogy a carbon sink, a széndiokszid megkötés mennyire fontos, hiszen mm, a finn erdők elképesztő széndiokszidároló képességgel rendelkeznek. De, és említette az erdő kérdést, ezek az éghajlat politikában fontos szempontot játszanak évente 27 millió tonna széndiokszidot kötnek meg az erdők Finországban. Közös érdekünk, hogy ezeket megóvjuk és fenntartható módon gazdálkodjunk velük. De eltérve attól, amit mondott, az önök kormánya a finn erdő kitermelését tervezi, méghozzá nem fenntartható módon. Ezt túlzásnak ítéljük, és az éghajlatválság elleni harc egyik legfontosabb eszközét veszíthetik Eh, remélem, hogy a mai beszéde után változtatnak ezen a tervükön, hogy ezt az kiváló természeti örökséget eh, megóvják, és hogy ezeket a széndiokszid megkötő vagy tároló lehetőségeket ne pocsékoljuk el. Hogyha az éghajlat célokat eh, akarjuk elérni 2050-re, akkor nem kevesebb, hanem több erdőre van szükség. Erdők telepítésére van szükség, és meg kell őriznünk a már meglévőket. Örülök annak, hogy ambiciózusabb célkitűzéseket szeretne, ebben számíthat a támogatásunkra az északi tanácson kívül. Remélem, hogy az Európai Unió tanácsában is a többi miniszterelnöknek is felveti ezt a kérdést. Ez valóban hatékony végrehajtás lenne, amelyről olyan sokat beszélt. A fiatalokat említettem, azokról a fiatalokról, akik a jövőben irányítani fogják az Európai Unió gazdaságát, kormányait, remélem minél hamarabb. Ezért olyan fontos az oktatás, hogy felkészítsük őket erre a feladatra. Finország oktatási rendszere híres, és hírhet mindenki az önök oktatási rendszerét szeretné másolni. Ugyanakkor azt sajnálattal hallom, hogy az ön kormányzata 1 milliárd euróval kívánja csökkenteni az oktatás és a fejlesztés költségvetését, több pénzt nem kevesebbet kell költeni a jövőre, és pedig az oktatásban keresendő a jövő kulcsa. Az Európai Uniónak meg kell erősíteni a szociális kohéziót, és hozzá kell járulni minden polgár jólétéhez, nem csak az államhoz és az üzleti szereplőkhöz kötődők két. Ezért rengeteg beruházásra, befektetésre van szükség, rengeteg feladat van, van az Európai Uniónak, ehhez megfelelő forrásokat kell remdeni, ezért mi nem fogjuk elfogadni a csökkenő költségvetést. Az önök elnöksége kell, hogy biztosítsa majd a soros elnökség során az unió fenntartató finanszírozását, hiszen megfelelő források nélkül nem tudjuk végrehajtani ezeket a feladatokat. Miniszterelnök úr arról is beszélt bevezetőjében, hogy mennyire fontos közös értékek, a jogállamiság, az egységes Európa, említette a populizmus veszélyt, amely felütötte a fejét Európában. Ezben egyetértünk, ugyanakkor a jobboldali populista pártokkal eh, folytatott együttműködés eh, ön is jól ismeri, hallottuk is őket, hallhatjuk is majd őket, tudjuk, hogy mi a veszély, a nacionalisták, a szélsőjobbosok eh, támogatottsága folyamatosan nő, a dezinformáció eszközével élnek. A szavak fontosak, de igazából a tettek mutatják meg, hogy helyén a szívünk, és hogy komolyan gondoljuk, amit mondunk. Ezzel tudjuk megmutatni, bebizonyítani azt, hogy komolyan gondoljuk, amit eh, mondunk, és hogy komolyan veszük az Európai Unió jövőjét. Nyáron veszik át a soros elnökséget Romániától, remélem, hogy progresszívak lesznek, és valóban egy egységes, méltányos és éghajlatbarát Európát kívánok majd építeni. Köszönöm. Köszönöm. Az Egyesült Baloldal nevében most Szilikiotis úré a szó. Miniszterelnök úr, köszöntöm az Egyesült Baloldal frakciójának nevében. Itt most az Európai Unió jövőjéről vitázunk. Ugyanakkor ezt meghatározza az, hogy ugyanazon politikákat folytatjuk, amelyek elszegényítik az embereket, a szociális államot tönkre teszik, és holdpontra juttatnak bennünket. Tovább folytatódik a militarizáció, és az elit egyre inkább flörtöl a xenofóbiával, az idegen gyűlölettel és a rasszizmussal. A, ennek véget kellene vetnünk a megszorító politikáknak, a környezet, illetve a szociális állam tönkretételének. A múlt héten itt Brüsszelben diákok és munkavállalók ezrei azt követelték, hogy változtassuk meg a környezetpolitikákat. Itt is, Franciaországban is, máshol is kifejezték az emberek, hogy mennyire elítélik ezeket a politikákat. Még Finnországban is, amely a szociális modell példaképe volt, a társadalom azt látja, hogy a dereguláció, illetve az egészségügy privatizációja botrányos helyzeteket teremt. Egyfelől romlik az idős gondozás színvonala, az emberek nem jutnak a megfelelő gyógyszerekhez, csak azért, hogy a gyógyszeripari vállalatok nagyobb profithoz jussanak. Juncker úrnak is el kellett ismernie itt a parlamentben, hogy az Európai Unió lassan elveszíti a szociális természetét, és a szociális dömping vadnyugatává kezd válni. De nem mondta, hogy melyek azok a politikák, amelyek előidézik a szegénységet, az egyenlőtlenséget, a fiatalok munkanélküliségét súlyosbítják, és kedveznek a szélső jobb térnyerésének. Ha nem ismerjük el az okokat, akkor továbbra is ugyanazokat a megoldásokat fogjuk a jövőben alkalmazni. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt kollégák, Európában ma szociális igazságosságra és szolidaritásra van szükségünk, arra, hogy igazságosan elosszuk a megtermelt javakat, a, gazdaság, a gazdagságot. Nem a bankok és a multinacionális vállalatok malmára kell hajtsuk a vizet. Tisztességes munkáért, tisztességes fizetés jár, és szociális jogok. Konszolidálnunk kell az alapvető ellátás köztulajdonát, és ahogyan jelenleg a szociális pillér van, nem, nem célra vezető, ez kötelező élvényű kell, hogy legyen. Nem szabad a szociális pilléről úgy beszélnünk, hogy továbbra is csökkentjük a szociális juttatásokat és az oktatás költségvetését. Az emberek 38,5 milliárdot hogyan fogadnak majd el a védelem érdekében, amikor bezárják az idős otthonokat. Az éghajlatváltozást is elő, ennél küzdelmet is elő kell mozdanunk, mozdítanunk. Az éghajlat politika szempontjából valódi megoldásokra van szükségünk olyan döntésekre, amelyek a multinacionális vállalatoknak korlátokat szabnak. Fel kell tartóztatnunk az éghajlatváltozás Nagyra törőbb célokra van szükség, mint a párizsi megállapodásban foglaltaknak. Nemzetközi jogra, humanitárius szolidaritásra kell alapoznunk a migrációs politikát, a tagállamok közti szolidaritásra és egy állandó mechanizmus keretében kell befogadnunk a migránsokat az összes tagállamban, azok mindenkinek a képességei szerint. Az igazság az, hogy egy másfajta Európára van szükségünk, egy olyan Európára, amelyért a baloldal is küzd, szociális igazságosságra, a szolidaritás Európájára. Köszönöm, Damato úrka. Damato asszony kap szót az FDD nevében. Köszönöm, miniszterelnök úr az Európai Unió jövője radikális változásokon múlik, ezt kérik a polgárok. Az establishment pártjai, mint a szocialisták vagy a néppárt, folyamatosan visszaszorulnak, és el fogják veszíteni a jövő évi vál, az idei választásokat. Az embereknek elegük van a megszorításokból, az igazságtalanságból, a korrupcióból, a vesztegetésekből, az előnyökből, és különböző formákban követelik azt, hogy többet kapjanak. Ezt nem hallja a politikai elit, ezeket az aggodalmakat, ezért van szükség a radikális változásokra. Olaszországban a korábbi költségvetések egy szociális mészárlást hajtottak végre, most az új kormány visszadja a méltóságát az embereknek, és a foglalkoztatásba fektet be, csökkenni fog az adóság, nagyobb lesz a növekedés, és kevesebb a pazarlás megfelelő jövedelme lesz a az olasz polgároknak. Ezt egyébként Finnországban már ismerik. Ez az egyik gazdasági kezdeményezésünk, amelynek célja az, hogy méltósággal élhessenek az emberek, és kifizetődő legyen a munka. Fellépünk a személy szegénység ellen. 5 milliónál is több a szegények száma Olaszországban. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ők beléphessenek a munkaerőpiacra, megkapják a megfelelő képzettséget. Ugyanis képzett munkaerőre van szüksége a vállalkozóknak, olyanokra, akik képesek dolgozni, és nem csak munkanélküli segélyből élnek. Ezért viszont majd adócsökkentést fognak kapni az őket alkalmazó vállalkozások. Egy erős Olasz, Olaszországot akarunk, egy erős Európában. Ehhez változásra van szükség. Nem szabad eh, egész egyszerűen a Macron félék eh, követeléseit eh, el fogadni. Nézzük, mi történik a glifozát ügyben. Látják, a, pol- a polgárok nem hülyék. Látják, hogy 2021-ig engedélyezték továbbra is a használatát, és tudjuk azt is, hogy a Monsanto vásárlói a Macron-Merkel tengelyhez tartoznak, és azt is tudják, hogy az elővigyázatossági elvet kiátszák. Hagyjunk fel ezzel az álszentséggel, a polgárok valódi változást akarnak, egy olyan Európát, amely erős globálisan is és hangosan szól Eh, szükség van arra, hogy az Európai Uniónak helye legyen a biztonsági tanácsban is. Ugyanakkor Macron és Merkel Áhenben a saját hatalmukat betonozták be, ahol 27-en fizetik a cehet, és ketten gyakorolják a hatalmat. Eh, állítólag itt 500 millió polgár képviseletéről van szó, megfelelő döntéshozatali eljárásokra van szükség, demokratikus eljárásokra. Itt azonban nem erről van szó. El kell ismerni, mit követelnek a polgárok szinte mindenhol a kontinensen. Olaszország az eurozóna harmadik legnagyobb gazdasága. Mi a döntéshozatal megfelelő egyensúlyának a garanciái akarunk lenni, és az európai pluralizmusé. Ezért akarjuk, hogy elszámoltathatóság legyen a hatalmi központokban, és megfelelő döntéshozatal az intézményeken belül. Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy alulról felfelé építkezés jellemezze ezt a rendszert, megfelelő egyensúly, az intézmények túl közel vannak, túl messze vannak a polgároktól, demokratikus deficit van, ezzel senki nem foglalkozik, a jogalkotási kezdeményezéseket megfelelőben kell átvilágítani. Itt a, a, a parlament az egyetlen közvetlenül választott intézmény, mi képviseljük itt az embereket, nekünk kell a változást létrehozni el kell hagyni a megszorításokat, ugyanis az visszaszorítja a nyugdíjakat, csökkenti az egészségügyi, oktatási kiadásokat. Lehet, hogy Juncker korábban kritizálta a megszorításokat, azonban nem változott semmi. A kollégákhoz fordulva kérem, hogy tegyük meg mindent annak érdekében, hogy megfelelő politikákat hozzunk létre, és ne egyszerűen a brüsszeli diktátumokat hajtsuk végre. Megfelelő erőforrásokra van szükség eh, ahhoz, hogy fejleszteni tudjuk a gazdaságot, illetve megoldjuk azokat a problémákat, amelyek a különböző geológiai katasztrófákból következnek. Köszönöm, Borgéció úr következik az ENF nevében. Köszönöm, miniszter elnök úr. Elnök úr, örülök, hogy eljött ebbe az üres házba. Én úgy gondolom, hogy az európaiak eh, úgy általában szimpatizálnak a finnekkel, ezért eh, vonakodva vallom csak be, hogy én is azoknak a populista pártoknak vagyok az egyik képviselője, amelyek ellen ön itt felszólalt. Ön és eh, a hazája kész befogadni 25 ezer migránst. Ez azonban a helyzetet súlyosbítja még a nem idegengyűlölő vagy a rasszista lakosság körében is nyilvánvaló, hogy biztonsági problémákat okoz a szervezetlen bevándorlás, lakhatási problémákat okoz, és még sok minden mást. Ahogy az elhangzott a parlament különböző szintjein, szó van egy tervről, egy afrikai tervről, és lehet, hogy az a megoldás. Ugyanakkor az integráció nehezen járható út, különösen azokat nehéz integrálni, akik más kultúrából, vallásból, eh, itt az iszlámra gondolok, jönnek. Nagyon nehéz őket integrálni. Én eh, inkább azt szeretném hallani öntől, hogy Finnország támogatna-e egy ilyen Marshall tervet. Ugyanakkor az egyértelmű, hogy Európa nem igazán figyel oda, pedig az, a migráció az egyik legnagyobb probléma Európának. Van történelmi kötelessége Afrika megsegítésére, nem volt a múltban elég megfelelő ilyen lépés. Nem annyira a spekulációra kell koncentrálni, hanem a valódi támogatásra, az ottani KKV-k támogatására, olyanok támogatására, akik értenek az üzlethez. És ezzel talán kezelni lehet a migráció problémáját is. Ehelyett ön demagóg módon beszélt a migrációról, és hogyha én finn lennék, akkor azt javasolnám önnek, hogy változtasson az útirányon, és csatlakozzon azokhoz, akik felvállalva az idegengyűlölet bélyegét, mint egy régi típusú misszionáriusként egy új útra léptek, mint a régi misszionáriusok, akik eh, kultúrát vittek Afrikában. Ha Don Bosco élne ma, és eh, valószínűleg ugyanazt tenné, mint amit Olaszországban tett a 19. században. Munkahelyet teremtene a migránsoknak ott, nem pedig azt mondaná, hogy jöjjenek ide, mert hogy ami ott nem sikerül nekik, az itt majd sikerülni fog, és éljenek adományokból, és bűnözzenek ez nem Afrika szégyene, hanem az olyanoké, akik demagógok, mint ön, és Európába hívják. Az Európai Unió számos problémával áll most szembe. Ezek közül azonban az egyik legfontosabb ez a paternalista hozzáállás, amely az európai intézményekben is megtalálta a helyét. Az európai intézmények úgy viselkednek, mintha ők lennének az igazság letéteményesei, és úgy tesznek, az emberekben azt a benyomást keltik, hogy a választásoknak semmi értelme. Erre több példát is említhetnék. A szomszédos országokkal kötött megállapodás például, vagy a görög országnak Macedóniával kötött megállapodása kész tények elé állította az embereket, a görög kormány pedig a görög érdekekkel szemben döntött. Ciprász úr hatalma is a néptől ered, és csak addig tart, amíg az emberek ezt jóvá hagyják, úgyhogy elég hamar rájön majd arra, hogy az a tény, hogy ön így megveti az európai népeket, majd hozzájárul az irányváltáshoz. Köszönöm szépen! Most pedig szeretném megadni a szót Finnország miniszterelnökének, hogy válaszoljon. Mr. President, Elnök úr, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Válaszolnék azokra a kérdésekre, amelyeket feljegyeztem. Először is köszönöm Jean-Claude Jirki, köszönöm a kedves szavakat, és én is elmondhatom, hogy nagy megtiszteltetés volt számomra együttműködni az Európai Bizottsággal. Valóban komoly kihívások előtt állunk, a finn elnökség kezdetén majd. Egy új bizottság fog megalakulni, parlamenti választások után leszünk, ezt megelőzően nálunk is lesznek választások, az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások is folytatódnak, a Brexit, a gazdasági és monetáris unióról szóló tárgyalások, tehát nagy küzdelmeket jelentenek ezek majd. Jean-Claude, az, abban is igazad van, hogy az északi tanács munkája kulcsfontosságú az éghajlatváltozás szempontjából. Készen állunk az északi csúcsra, amely néhány héten belül lesz meg, amennyiben meg lesznek az ehhez szükséges feltételek. Jürki Katainen befektetési alapja egy kitűnő példa arra, hogy hogyan tudunk munkahelyeket teremteni, és ezt az eszközt Finnországban is felhasználtuk. Weber úr, gratulálok a kinevezéséhez. A Helsinki-ben tartott néppárti gyűlés számomra is egy jó lehetőség volt, ugyanis körülbelül tíz kollégával tudtam egyszerre találkozni. Egyetértek önnel a gazdasági alapelvekkel kapcsolatban, ami az MFF-et illeti. 17 kollégával megvitattam már az MFF jelenlegi helyzetét, és biztos vagyok abban, hogy kompromisszumot fogunk találni az elnökség során. Az éghajlatváltozás. Egyetértek azzal, hogy fenntartható megoldásokat kell találnunk, amelyek elfogadhatóak lesznek az emberek számára is és hangsúlyoznám, hogy a modern technológia sokkal többre képes, mint amit mi gondoltunk. Említettem a széndiokszid megkötésétől, Lapföldön van egy egyetem, és láttam azt, hogy a levegőből hogyan kötik meg a széndiokszidot, és ebből e, mit képesek előállítani. Láttam ennek a prototípusát, illetve az napenergia is e, hozzájárulhat a megoldásokhoz. Milyen lehetőségeket jelent ez például Afrikának, illetve az afrikai országokkal való együttműködésnek? Kofod úr, Ön eh, finnül is eh, tanult. Azt hiszem, hogy frakciójában több eh, a finn kolléga. Azt mondta, hogy Finnország a legboldogabb ország a világon, de azt is el kell mondjam önnek, hogy mi vagyunk a legjobbak abban, hogy ezt hogyan rejtsük el. Elég, ha megnézi a belpolitikai vitákat. A prioritásainkról beszéltem, a nemek közti egyenlőség, éllovasok voltunk a nők jogainak biztosításában, hiszen mi voltunk a világon az első ország, amely teljes körű politikai jogot adott a nőknek. Az adóparadicsomokkal kapcsolatban is egyetértek azzal, amit mondott. Az összes vállalat ország számára ez egy alapelv kell, hogy legyen, az állampolgárok számára is egy alapelv kell, hogy legyen, hogy ott fizessük meg az adót, ahol a nyerességet előteremtjük. Ez egy kulcsfontosságú elv. Ruhanen Leren képviselőnek talán inkább finnül válaszolnék, ha megengedik. Ehkä tässäkin... Talán itt is érdemes elmondani, hogy tulajdonképpen miről van itt szó, illetve miért bocsátottam a házamat rendelkezésre. Ismertem egy családot, amelyet hazájában különböző okokból üldöztek, hazájában. Segítettek nyugati segítők, és mivel ugye keresztényekről volt szó egy muzulmán országban, ez persze nem ad okot az üldöztetésre, de ez a család minden nap életveszélyes helyzetben volt. El sem tudjuk képzelni azt, hogy a menekülésük előtt milyen körülmények között éltek. Ez a család a házamba akart beköltözni, és elképzelhetetlennek tartottam, hogy Finnországban egy olyan helyzet adódna, hogy vissza kell vonjam ezt a döntést csak azért, hogy védjem ezt a családot. A rendőrösség közölte velem, hogy ha ezt a lépést valóban megtenném, és befogadnám őket, ezzel veszélyeztetném a családot, éppen ezért máshova voltak kénytelenek költözni. Guy már elhagyta a termet, mert nagyon elfoglalt, úgyhogy áttérnék akkor Keller képviselő hozzászólására. Az éghajlatváltozásról beszélt. Az éghajlatváltozás tematikájával nagyon sokat foglalkoztam, személy szerint is, személyesen is. Azt, azt ígértem családomnak, hogy jövő év végéig szén széndiokszid kibocsátás szempontjából semlegessé válik a házunk, a ház, maga az autó, csökkentettük a kibocsátásokat, tehát a szén semlegesség a végeredmény, de ez könnyű lehet egy egyén számára valóra váltani ezt a célt. Amire szükségünk van, az az, hogy közös lépéseket tegyünk három különböző területen Csökkentenünk kell a kibocsátásokat, tovább kell haladnunk ezen az ösvényen, és a fin megoldás az, hogy fenntarthatóan használjuk fel az erdőket. Bizonyítékok vannak arra, hogy az erdőgazdálkodás jövője szempontjából ez a legjobb megoldás, tehát ezt támogatjuk. Az új technológiák felhasználása szempontjából a levegőből is meg lehet kötni a széndiokszidot, és ezt fel lehet használni más termékek előállításához, ebben biztos vagyok, és új erdőket is kell telepítenünk. Említette, hogy a populista pártokkal való együttműködés terén szereztünk tapasztalatokat. Az én üzenetem az, hogy a populista pártok is felelősséget kell, hogy vállaljanak a kormányzati munkában, és ez a módja annak, ahogyan mindannyian felelősséget tudunk vállalni, és így tudunk választ adni az embereknek. Említette Szilikiotis képviselő, a híres baloldali képviselő Auti Oyala azt mondta a film parlamentben, hogy a szegények legjobb barátja, megsegítője a kiegyensúlyozott államháztartás. Így tudunk mindenkire odafigyelni és gondoskodni az emberekről a mindennapokban és éppen ezért a szociális juttatások szintje ilyen magas Finnországban, amellett, hogy ugyanazt a fajta oktatást biztosítjuk az állampolgárok számára. Damato képviselő, a foglalkoztatási ráta egyetértek önnel abban a tekintetben, hogy így tudjuk egyensúlyba hozni a gazdaságot. Támogatom az összes olyan lépést, amely ennek kedvez. Rendben, azt hiszem, hogy felhasználtam a hozzászólás időmet. Köszönöm, elnök úr. Grazie, ora passiamo al... Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Az első hozzászóló Jászlov Jeszka képviselő. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kiegyensúlyozott tervet mutatott be, sokat beszél a környezetvédelemről, a gazdaságról és a különböző megoldásokról, amelyeket bevezetnek. Ön olyan országnak a miniszterelnöke, ahol azt hiszem Európában a legjobb, sőt lehet, hogy a világon a legjobb oktatási rendszer működik. Arra számítottam, hogy sokat beszél az oktatásról, és akkor is, hogyha ez a tagállami kompetenciába tartozik, javasolja azt esetleg, hogy a finn rendszert mindenütt bevezessék, mert ez a legjobb ma a világon. A finn állampolgárok szakmai szempontból a legjobb jövő elé nézhetnek. Az Európai Unió olyan szervezet, ahol a szociális tőke a legfontosabb. Ma a mesterséges intelligencia a robotok megjelenésével az Európai Uniónak fel kell készülnie a jövőre. Ennek nem kellene a finn elnökség számára prioritásnak lennie? vajon a finn elnökség alatt megtanulhatjuk a legjobb tapasztalatokat? Kampilán, Kampilan Átri képviselőasszony. Tisztelt miniszterelnök úr, köszönöm elnök úr, nagy szeretettel üdvözlöm a, az Európai Parlamentben, és nagyon örülök annak, hogy ilyen erős a következő elnökséget adó ország. Közös kihívások vannak, közös a jövőnk, és ebből a szempontból ez nagyon fontos. Látjuk, hogy a csatorna túloldalán valami mást próbálnak elérni, és csak problémákat találnak, miközben keresik a Brexitre a megoldást. És most félre váltok. Miniszterelnök úr, ön beszélt arról is, hogy mennyire készült fel a, az Európai Unió a jövő kihívásaira. Panostukset, oikeudenmukainen siirtymä tuovat meille. És úgy gondoljuk, hogy az átmenetet figyelemmel kell megvalósítani. Ezzel egyetértünk. Juncker úrral is egyetértünk abban, hogy az a sarki, az északi sarki témákra oda kell figyelni, és nem lehetünk itt figyelmetlenek. Az Európai Uniónak a határait szemmel kell tartania északon, délen, keleten és nyugaton is és egyébként ugye a mediterrán delegáció itt a parlamentben jól működik, talán a sarkvidékkel foglalkozó delegációt is összeállíthatnánk. Köszönöm szépen. És ezzel egy kérdést szeretnék feltenni önnek, ez pedig a közös európai védelmi politikára vonatkozik. Önök is minden bizonyal tudják, hogy tegnap egy nagyon szomorú eseményt egy szomorú eseményre emlékeztünk. Török-görög kérdéskörre szeretnék ezzel kapcsolatban utalni, és hát ne felejtsük el azt sem, hogy azért a mai napig a görög légteret állandóan megsértik a török repülőgépek, ugyanezt történik egyébként a hajókkal is, pedig 12 tengeri mérföld területet be kellene tartaniuk. Görögországot Erdogánnal kapcsolatban vagy szemben meg kellene védeni az EU-nak. Mit gondol ön erről? Ahhoz, hogy az Európai Unió végre segítse Görögországot olyankor, amikor Törökország a határait sérti meg, olyankor az Európai Uniónak is fel kellene lépnie, és ténylegesen segítenie kellene az európai határok megvédésében. Nagyon világos elkötelezettséget várunk öntől, miniszterelnök úr, itt az Európai Parlament előtt, mert azt hiszem, hogy ez a török fenyegetettség és Erdogán úr szemben is egy nagyon erős üzenet lenne. Mikrofon. Köszönöm szépen. Kedves miniszterelnök úr, nagyon örülök annak, hogy Ön mérnökként is utalt a gyakorlatiasságra, és arra, hogy mennyire fontos az, hogy konkrétan tegyen valamit az Európai Unió, és ezt megköveteljük az európai intézményektől. Fontos a gazdasági fenntarthatóság, az Európai Unió integritásának megőrzése. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a tagállamoknak is az együttműködés mellett kellene letenni a voksot, és Európának sokkal erősebben kellene a világgazdaság szinterén is megjelennie. A klíma, az bevándorlás, mind olyan témák, amelyeket közösen kellene megoldanunk, és igazságosan kellene megosztani a terheket. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy hatása lenne az európai intézményekbe vetett bizalomra is. És én azt gondolom, hogy az is érdekes, hogy az emberek félnek a választásoktól és az ott tapasztalható erőviszonyoktól is. Ami a finn erdőgazdálkodást illeti, ez nem biztos, hogy annyira fenntartható, mint ahogyan ezt ön elmondta. Köszönöm szépen, mindenki szeretne, mindenkinek szót fogok adni, aki kért szót, de az egy perces felszólalási időt mindenkinek be kell tartania, mert különben sajnos el kell vennem majd a mikrofont, mert aztán következnek a szavazások. Bükner képviselő. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterelnök úr, egy éve az önkormánya Franciaországgal és nyolc további országgal együtt blokkol mindenfajta előrelépést a ö, diktatúráknak az ellenőrző ö, technikák exportját illetően. Most az emberi jogok ellenes ö, álláspontot ö, foglaltak el önök e tekintetben. Mi itt az Európai Parlamentben 92%-os támogatottsággal, a bizottsággal együttesen egy javaslatot dolgoztunk ki az emberi jogok védelme céljából. Önök ö, töltik be a tanácselnöki tisztet, és eddig a tanács teljes mértékben felelőtlenül viselkedett újságírók, emberi jogi aktivisták kerülnek megfigyelésre, börtönbe zárják őket, meg is ölik őket, európai technológiával történik mindez. Remélhetőleg komolyan veszi felelősségét és változtat ezen Kilonen képviselő, mondja az elnök. Arvoisa puhemies, hyvä pääministeri. Köszönöm szépen, kedves miniszterelnök úr, kedves kollégák! nagyon sok európai állam nem úgy viselkedik, mint ahogy azt kellene, és ezért aztán a populisták az emberek szívéhez közel tudják magukat felküzdeni. Nagyon fontos lenne a klímaváltozásról beszélni, vagy a munkavállalásról, mert így mindenki, az összes európai állampolgár részt tud venni a munkában, és nem érzi magát kirekesztve. Mit lehet tenni finn részről a belső igazság és az inkluzivitás megvalósításának érdekében, hogy az emberek úgy érezzék, hogy Európa az övék, és nem csak valami, ami a gazdaságról és a pénzről szól. Köszönöm, Jákonszári képviselő. Köszönöm szépen. Először is szeretném önt, Szipila úr itt az Európai Parlamentben üdvözölni. Önt Európa lelkiismeretének is hívják, nagyon gyakran az emberi jogok kérdésével is foglalkozunk itt. Én azért azt kell, hogy mondjam, hogy az ön felszólalásával nem voltam elégedett, főként a gazdasági részre vonatkozókkal kapcsolatban elhangzottakkal. A költségvetési fegyelem fontos kérdés, ugyanakkor Finnország megint csak egy kisebb neoliberális csoporthoz sorolja magát. Ami pedig a bevándorlást illeti, itt is megint csak arról volt szó, hogy hogyan lehet visszatéríteni, hogyan lehet elküldeni az embereket. Én azt gondolom, hogy itt egy egészen másfajta hangnemre lenne szükség. Nagyon fontos Európában a bevándorlás kérdése, de nem csak arról kellene beszélni, hogy hogyan lehetne visszaküldeni a bevándorlókat, itt más kérdések is felmerülnek. Mindenesetre az biztos, hogy nagyon fontos az északi tengeri tanács, vagy az északi sarki tanács, itt megint csak az orosz kérdést is felveti mindez. Köszönöm, köszönöm szépen. Két témát szeretnék javasolni a finn miniszterelnöknek, akinek köszönetet mondok. Az egyik az EU külpolitikájára vonatkozik, arra, hogy egy olyan nagy nép, mint a vezen, venezuelai, ezen órákban, pillanatokban nagyon szenved. Azt hiszem, hogy itt egységességre van szükség, következetességre a demokrácia, a béke kapcsán, hogy a népek szabadon élhessenek, alapvető szabadságjogokra van szükség a nők, a gyermekek részére. Kérdezem tehát a finn miniszterelnöktől, hogy mi a véleménye mindenről, és A finn miniszterelnök is elismerje Madurot legitim elnöknek vajon. A másik dolog a dömping ellenesség, a tisztességtelen verseny a nemzetközi kereskedelemben. Volt lehetőségünk arra, hogy nagy eredményt elérjünk. A vállalatainknak nagyobb védelemre van szükségük. Köszönöm. Elnök Zoana képviselő következik. Mikrofonba beszéljen, kérem, mondja az elnök. Miniszterelnök úr, örülök, hogy itt van ma körünkben. Ön Finnország miniszterelnöke minőségében jelenleg az Európai Unió soros elnökségét betörtő ország miniszterelnöke. Nagy politikai és média botrány volt az ön nyilatkozata, miszerint Bulgáriától önök átvennék a soros elnökséget. Hát szerintem ez egy nagyon nagy hiba volt Johannis elnök eszemben Önnek tudnia kellene, miniszterelnök úr, hogy milyen jogkörei vannak önnek, illetve a román soros elnökségnek. Meg vagyok győződve arról, hogy ezen szerencsétlen nyilatkozat után néhány hónappal megváltozott az ön véleménye, hiszen már meg, megkezdődött a román soros elnökség, és számos fontos dossziét sikerült lezárnunk. Reméltek a folyamatosság fennmarad, folytatódnak a Románia által beindított projektek, a soros elnökként beindított projektjeink. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Tomasics asszony. Szipila miniszterelnök úr, biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió számos külpolitikai értéket elő kell, hogy mozdítson, önnek Finországban is védenie kell ezeket. De nem lehet ezeket önkényesen értelmezni, ezeket az értékeket Brüsszel általi diktátumként. Ezen értékeknek közösnek kell lenniük. amely egyre közelít minket szabad modelleket elfogadni, ez teljesen elfogadhatatlan. Az Európai Uniónak közelítenie kellene az egyes országokat egymáshoz, és nem a mi szlogenünk az, hogy legyünk egységesek a különbözőségben, de a valóság az nem egyforma, eltérőek vagyunk, el kell fogadnunk ezt a különbözőséget, és dolgoznunk kell a szubszidiaritási elv mentén. Köszönöm. Grazie, Presidente. Ja herra pääministeri, tervetuloa tähän keskusteluun. Yleensä se käydään kyllä tunnuksella, että helpompaa nähdä az ilyen fajta vitáknál azt szoktuk mondani, hogy nagyon könnyű más szemében a szálkát meglátni, miközben a sajátunkban nem látjuk a gerendát sem. Akkor, amikor a nagy kihívásokról beszélünk, akkor az Európai Unióra pontosan ez jellemző. Ráadásul itt nem a minden ért, mindennapi matematikát kell figyelembe venni, egy kiegyensúlyozott kompromisszumra van szükség, Finnország lesz az, aki majd ezt a kiegyensúlyozott megoldást fogja felkínálni tálcán. Reméljük, hogy az önök kormánya komolyan veszi ezeket a kérdéseket, még akkor is, hogyha nem régóta kormányoznak, és akkor végre majd büszkék lehetünk hazánkra. Köszönöm szépen, Hautala képviselő. Kiitos puhemies. Ja tervetuloa pääministeri. Puheenjohtaja Junk... Jó napot kívánok, kedves miniszter úr! Üdvözlöm itt miniszterelnök urat. Juncker elnök arról beszélt, hogy bizonyos Európai Uniós alapító tagállamok Finnországtól tanulhatnak. Úgy kellene építeni Finn, az Európai Uniót is, ahogyan Finnországot. Mit gondol ön, milyen lehetőségek mutatkoznak, és főként az adózás kérdés körében mit lehetne tenni annak érdekében, hogy bizonyos országok ne akadályozzák meg az előrelépést? Hogyan lehetne az adóelkerülést csökkenteni, Tudom, hogy erről már sokszor szó esett az Európai Tanácsban is, de alapvetően Finnország a szuverenitás megsértése miatt nem támogatja ezt a megközelítést. Aztán itt van még a cégek felelőssége. Mi Finnországban nagyon komolyan vesszük mindezt, erre vonatkozó jogszabályaink is vannak, úgyhogy gyakorlatilag minden cégnek a környezetre gyakorolt hatással és más kérdés a szociális kérdésekkel kapcsolatban is elszámoltathatóvá válik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves miniszterelnök úr, nagyon jó, hogy itt látom az Európai Parlamentben, főként egy olyan évben, amikor Finnország harmadszor lesz soros elnök. Nagyon fontos számunkra az, hogy a finn soros elnökség prioritásairól halljak. Egy kicsikét azért meglepett, sőt nem is örültem neki igazán, hogy nagyon keveset beszélt a kutatásról, az oktatásról, pedig hát Finnország sikere pontosan ezeken áll a nagyon-nagyon jó oktatási rendszer, emiatt alakult ki egy pozitív befektetői légkör is. Finország az egyik legpozitívabb ország, és azt hiszem, hogy itt a fenntartható fejlődés, a versenyképesség, a digitális világban a legfontosabb kihívások, az automatizáció, a munkaerőpiaci változások, valamint az óriási globális változások, és a klímaváltozás. Ezek kellene a központban legyenek, és itt nagyon sok know-how-ra van szükség, kutatásra, oktatásra, és szerintem én remélem, hogy ez lesz a mi elnökségünk fő vonala. Az Európai Parlament 50%-kal akarta megnövelni a kutatási forrásokat, és egyébként Finnország is megtette ezt. Én szeretném, hogyha megerősítené azt, hogy vajon az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások során ezt a vonalat fogja Finnország képviselni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. A mai napon megint csak Európa jövőjéről vitázunk, és én azt hiszem, hogy ebben a, ebben a jövőben két nagy forradalom is meg fogja határozni a jövőnket. Az egyik a technológia vagy digitális forradalom, a másik pedig az energiaügyi forradalom. Az Európai Unió ezen kívül még nagy más kihívásokkal is meg kell majd küzdjön. Az, hogy meg fog változni az a mód, ahogyan fogyasztunk, ahogyan energiát használunk, és nagyon fontos az, hogy ambiciózusak legyünk a klímaváltozással kapcsolatban, mert ez az egész világ problémája. Gyakorlatilag ebben az utolsó jogalkotási ciklusban Európa megerősödött az energiaügyi átmenetben, és vezető szerepre tör Európában a széndiokszid kibocsátás csökkentésében és a klímaváltozási célok megvalósításában. De nem ülhetünk ölbetett kézzel, állandóan változtatni kell. Köszönöm szépen. Lukasenszka asszony panie przewodniczący! demokracja praworządność to podstawy na których zbudowano demokrácia és a jogállamiság az alapjai az Európai Uniónak. Egyre inkább elfelejtkezünk ezekről, megsértjük ezeket. Ugyanakkor az EU a belső piacra a személyek áruszolgáltatások szabad mozgására is alapul, ezen szabadságokat is korlátozni óhajtják. Finnország is, noha messze van az Európai Unió középpontjától. Ugye öt napra van szüksége egy kamionnak, hogy Helsinki-ből Brüsszelbe jusson. Nos, tehát Finnország támogatta a mobilitási csomagot, ugyanakkor a finn képviselők amellett szavaztak, hogy a nemzetközi szállítást vegyük ki a delegált jogi aktusokból. Miniszterelnök úr, nem gondolja-e, hogy a tanács javaslatainak támogatása bizonyos mértékig korlátozza a kereskedelmi gazdasági szabadságot, nem bontja le a kereskedelmi akadályokat. Ön viszont azt mondta, hogy le kell bontani ezen akadályokat. Talán ezen javaslat révén sok KKV-nak vállalkozói tevékenységét korlátoznia kell, és a finn fogyasztóknak is többet kell fizetniük, mert az áruk többe fognak kerülni. Grappini asszony. Köszönöm, elnök úr, miniszterelnök úr. Egyetértek sok dologgal, ami elhangzott. Ön szólt az egységes piac kérdéseiről, a jogállamiságról. És most néhány konkrét elemre utalnék az ön országát illetően. Ön azt mondotta, hogy egyáltalán nem kell alkoba bocsájtkozni a jogállamiságot illetően, de az ön országában vannak olyan jogszabályok, amelyeket nem alkalmaznak. Vannak olyan gyermekek, akiket elvettek a családjaiktól, például 12 éves gyermek, és most a szülőknek a bíróság elé kell menniük a gyermekeket intézetekbe viszik. Semmiféle intézkedést nem hoztak. Európai polgárokról van szó, egy román állampolgárnak talán nincs ugyanolyan joga, mint finn állampolgároknak. Pontos választ várok öntől ezen kérdésre. Azt ö, Látom, hogy a jogállamiság országonként eltérő módon kerül értelmezésre. Yes. Suomen pääministeri Juha Sipilän. Köszönöm szépen. Elnök úr, a finn miniszterelnök Juha Sipila beszéde nagyon jó beszéd volt, megalapozott, jól szerkesztett. Ha a jövőre tekintünk, ön beszélt a, az erdőgazdálkodásról, a tudás alapú gazdaságról 70%-a Finnország területének erdős terület, úgyhogy van tapasztalatunk ezen a téren, és tudjuk, hogy hogyan kell fenntartható módon megvalósítani az erdőgazdálkodást. Európa és Afrika ha nagyon jól teszi, hogyha az éghajlatváltozással néz és ehhez alkalmazkodik, azonban ne felejtsük el a sarkvidékeket sem, az északi területekre is figyeljünk. Jó magam is egy ilyen területről származom, és itt is nagyon sok lehetőség rejlik még a természetben, sok természeti erőforrásunk, tapasztalatunk, tudásunk van. Viszont az is szükséges, hogy támogasson bennünket Európa, illetve hogy Európa aktívan fellépjen ezen a területen. Polcsák képviselő következik. Nincs, akkor López Aguilar képviselője a szó. Köszönöm szépen. Szépile miniszterelnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött ide, és hogy Finnországot bemutatta, amely 25 éve boldog ország, itt van az EU-ban, az EU lakosságának jelentős részét adja, és a belga miniszterelnök azt mondta, hogy nem igaz, hogy az EU a nagy és kis tagállamok keveréke. Mindannyian kicsik vagyunk, hogyha a világban a kihívásokat nézzük. Csak egyes országok még nem tudják ezt. Hát ön a kihívásokról beszélt, a védelem és a biztonság terén, és ennek van értelme, különösképpen, hogyha Finnország semleges módját nézzük. Viszont ön kevesebbet beszélt a migrációról, és én arra sürgetném, hogy ne engedjen a populista csábításnak. Erősítsék meg a Dublini rendeletet. Ez az Európai Unió közös politikája, amely a szolidaritásról szól. Fontos a migráció terén a szolidaritás. Senki nem hunyhat, hunyhat szemet afelett, hogy itt emberek ezrei jönnek, akik szükségükben vannak és kiszolgáltatottak. Jártam, aki képviselő következik. Köszönöm szépen elnök úr. Szipile miniszterelnök úr, gondolom tapasztalta, hogy az Európai Parlamentben szeretettel fogadják. A finnek annyi kérdést intéznek önhöz, mint hogyha a finn parlamentben lennénk, itt úgy most úgy érezzük magunkat. De itt az Európai Parlamentben azt hiszem jobban viseljük magunkat, mint a saját nemzeti parlamentünkben nem zajongunk annyit. A kérdésem az az, amit elmondott, az a kapcsolatban a végrehajtás. Egyetértek önnel, vannak hiányosságok. Az egyik hiányosság az az, hogy Európa nagyon ambiciózus döntéseket hoz, de utána a tagállamok nem hagyják végre ezeket az ambiciózus döntéseket. Én azt szeretném öntől kérdezni, hogy a tagállamok hogyan szoríthatók rá arra, hogy a házi feladatokat elvégezzék. De a másik kérdés, hogy vajon ezeket a döntéseket megfelelően, elég jól előkészítjük itt a, például a tanácsban a miniszterelnökök között? Hiszen úgy tűnik általában, hogy az ilyen tanácsülések után mindig nyilatkozatok születnek, kiválóan mennek a dolgok, de ha az emberek hazatérnek, azt látják a tagállamokban, hogy nem történik semmi hogyan tudnánk garantálni, hogy a közösen meghozott döntéseket mindenki meg is valósítsa? Az elnök közbeszól, mindenki foglalja el a helyét és legyen csöndben. Now, the speech, the conclusion. Most pedig visszaadom a szót a finn miniszterelnöknek, Szipile úr, öné a szó a konklúzió, a következtetések levonására. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ezeket a kérdéseket mindenkinek. Mi finnek egyébként már hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy kérdéseket kapunk. Minden csütörtökön délután négy órakor tartjuk a Finn Nemzeti Parlamentben a kérdések óráját, és itt valamennyi finn miniszter jelen van, tehát megszoktuk már, hogy kérdéseket intéznek hozzánk és ott viszont rögtön a kérdések után adunk választ egymás után. Itt viszont 30 kérdést kaptam körülbelül, és ezekre kellene mind válaszolnom, úgyhogy a lényegi pontokat fogom kiemelni. Az első kérdés az oktatás témája. Az oktatás nagyon fontos Finnországban. Az állami iskola, a legjobb iskola a szegényeknek és gazdagoknak, mindenkinek. Finnország lakossága mind-mind az állami iskolákba küldi a gyerekeit. Nálunk vannak a legjobb tanárok a világon, és az a kihívás, hogy körülbelül egy millió fint képezzünk ki az elkövetkezendő tíz évben. Azt hiszem, A többi Európai Uniós tagállam is ugyanezzel a kihívással találja magát szembe, hiszen megjelen a, megjelent az mesterséges intelligencia, megjelentek a modern technológiák, és így tovább. Éghajlatváltozás, köszönöm szépen a támogatásukat, hogy pozitívan viszonyulnak azokhoz a kérdésekhez, amelyeket felvetettem. Finország számára a sarki régiók is nagyon fontosak, és különösképpen a fekete szén miatt aggódunk. Ez egy olyan konkrét téma, amelyet feltehetünk a tárgyalások napirendjére Oroszországgal és az Amerikai Egyesült Államokkal is. Ők ugye nem nagyon lelkesek az éghajlatváltozással szembeni küzdelem terén, illetve az ehhez való alkalmazkodás terén, ez igaz ebben az ágazatban. Védelmi együttműködés a következő. Finnország támogatta a védelmi együttműködést már az elejétől fogva. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy üdvözlöm az előrelépést ezen a területen. Kaptam kérdést Törökországról is. Nagyon bonyolult a helyzet, hiszen NATO országról van szó, ahol a jogállamiság sokat, a helyzete sokat aggaszt bennünket, és egyébként Ciprusról is ezt mondhatnánk. Ami pedig Romániát illeti, én mindig biztos voltam abban, hogy Románia kiválóan fogja levezetni az EU elnökségét, és ennek már láthattuk néhány bizonyítékát. Venezueláról is szó esett, mi teljes mértékben támogatjuk a demokratikus fejleményeket, a választásokat. Az országban nagyon rossz a humanitárius helyzet sajnos, és biztos vagyok benne, hogy Finnország eh, mindent eh, végrehajt, amelyet az Euró- amit az Európai Unióban közösen eldöntünk. Elég sok kérdést kaptam finn nyelven is, úgyhogy szeretném az anyanyelvemet használni, és finnül válaszolni ezekre a kérdésekre. Úgyhogy most finnre váltok. A fenntartható er- erdőgazdálkodásról kérdezett egy képviselő. Finnországban körülbelül az erdőink új növekményének 70-80%-át használjuk fel fa anyagként, de sokkal hatékonyabban és fenntartható módon hasznosítjuk a fát, és az általunk gyártott termékek biztosítják a környezetbarát és fenntartható felhasználást. Kaptam kérdéseket a finn elnökségre vonatkozóan is én biztos vagyok abban, hogy a kompromisszumot meg tudjuk majd találni a hagyományos Európai Uniós politikák, illetve az új kihívások között. Ami minket illet, a finnek nagyon rugalmasak, és bízom abban, hogy elnökségként is rugalmasak leszünk, tehát meg fogjuk találni mindig a jó megoldásokat az itt elfogadott jogszabályok, illetve a döntések végrehajtása, igen, erről is sokat beszéltem a bevezetőmben. Finnországban az a szokás, hogyha valamiben megállapodunk, akkor utána mindenki a saját feladatát elvégzi, a közös döntést tehát így szinte azonnal végrehajtjuk, és arról is gondoskodunk, hogy ennek meg legyen a bizonyítéka. Hogyha a döntéseket megfelelő körültekintéssel készítettük elő, akkor azokat végre lehet hajtani a szükséges hatékonysággal. Szerintem ez a beszédem fő üzenete. Köszönöm szépen még egyszer, elnök úr, a meghívást, nagy örömmel jöttem el, és nagyon érdekes és barátságos eszmecserét folytattunk. Köszönöm mindenkinek! Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen, kedves miniszterelnök úr, köszönöm a válaszokat, és köszönöm a Venezuelával kapcsolatban elhangzottakat is. Most pedig lezártnak tekinthetjük ezt a napirendi pontot, és következnek a szavazások. that that was Mes chers collègues, nous allons commencer. Kedves kollégák, akkor kezdjük meg a szavazást. Egy pillanat, Castaldo úr, tudom, hogy hozzá akar szólni, de először még Itt egy kis javítás következik. A kazah parlamenti delegációt szeretném köszönteni. Nagyon örülünk annak, hogy itt vannak. Mutár Ermán úr vezetésével. És gyakorlatilag az Európai Parlament Kazaktán közös együttműködés, dialógus nevében vannak itt. Nagyon örülünk annak, hogy közösen tudunk a pluralizmus, az emberi jogok előmozdítása, a jogállamiság kérdéseiben együttműködni, és remélem, hogy jó, jól telik majd az európai útjuk. Köszönöm szépen! Öné a szó, kedves ura. Uh, yes, uh, thank you, Chair. I rise under Rule 11. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a harmadik 11-es szabály harmadik szakaszára hivatkoznék. A politikó szerint Elmar, Elmar Brock kollégánk pénzt a látogató csoportokon keresztül szeretne uh, generálni magának. Úgy tűnik, hogy a Bertelsmann fizetés nem elég neki. Úgyhogy azt javasolnám, hogy szervezzünk egy gyűjtést Brock úrnak. And I would like to set the ball rolling. És én azzal indítanám ezt, hogy 5 centet adományozok Brock úrnak. Talán valaki szeretne még e fölé ígérni. Köszönjük ezt a kedves felszólalást. Miranda képviselő következik ez is egy e, ügyrendi felszólalás lesz? Muchas gracias. Köszönöm szépen, kedves elnök asszony. Ez egy ügyrendi felszólalás lesz a 22-es cikk értelmében, tehát a parlamenti eljárási szabályzatra utalok. Minden parlamenti tevékenység erre vonatkozik, és szeretnénk a rendes parlamenti munkát garantálni. Tegnap Tajani úr beszélt a saját maga által, tehát az önkinevezett elnökkel, és gyakorlatilag egy vitát kezdeményezett ebben az ügyben. Én azt gondolom, hogy itt hivatalos választ kérünk, mert ez a parlament szabályzatával ellentétes. Köszönöm szépen, hölgyem! Én azt hiszem, hogy még Castaldo úr is szóra vár. Most meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a 188-as cikk kettes bekezdésének értelmében a különböző módosítások értelmében, ugye itt vannak olyan módosítások, amelyek az átláthatóságot érintik, és ezekkel kapcsolatban titkos szavazást kértek egyesek, hát szép, mit ne mondjak. Ez az egész, ez egy nagyon szörnyű és dicstelen színjátékkel kezd válni. Én azt érzem, hogy a parlamentet meg kell védenünk, mert az emberek átláthatóságot szeretnének az Európai Parlamenttől, úgyhogy európai állampolgárként szeretném kérni, hogy itt ebben az ülésteremben a pluralizmus és a demokráciát tartsák tiszteletben. A 188-as cikk értelmében ne haraguljanak, ne kiabáljanak közbe. A kettes bekezdés értelmében kérem, hogy ezt az egész szöveget halasszuk el, mert ez, egy, ez vissza fog ütni, az egész parlament reputációja forog itt kockán. Elnök, értjük, hogy szeretnék visszaküldeni a szakbizottsághoz ezt az ügyet. Korbet úr szeretne ellene szólni. Igen, valóban ez ellen szeretnék eh, szólni, mert eh, gyakorlatilag egy éve vitázunk erről az AFKO-ban. Volt egy, külön munkacsoport is, amely eh, minden egyes frakcióból tartalmazott egy tagot, és hát azt hiszem, hogy nagyon magas a konszenzus is, úgyhogy most itt van a plenárison a sor, hogy végre szavazzunk, úgyhogy gyakorlatilag normális az, hogy módosítások legyenek, ezekről is ebben a szakaszban szavazhatunk. Már egyszer elhalasztottuk januárra, aztán januárból a második januárra, hogyha most még februárba, vagy esetleg márciusra, vagy esetleg még tovább április, május, hát ez már kicsit olyan Tereza mélyes lesz. Messieurs, nous avons eu, nous avons eu euh, cette demande et... Volt egy euh, kérés, és volt egy ellen euh, vélemény is. Ki az, aki Castaldo úr mellett szavaz? Ellene tartózkodók elutasították Castaldo úr kérését. Tényleg azt akarják, hogy leellenőrizzük? Jó, rendben, akkor géppel szavazunk. De vote ouvert. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Cette demande est rejetée. Elutasítva. Nous allons poursuivre avec ce vote. Akkor most következik a szavazás. Monsieur Brock, on a commencé le vote sur... Euh, Kedves uram, megkezdtük már euh, a szavazást. Brock úr, hallgasson meg! Oké, okay. Monsieur Brock, allez-y, vous avez, vous avez 30 secondes pour... Jó, rendben, Brock úr, 30 másodpercben. Elnök asszony, a kolléga vádaskodásai, amiért egy nap majd elnézést kell kérnie másrésztről. Ez a válasz volt tegnapi brexit kapcsolatos beszédemre, mert hogyha valakinek valami kényelmetlen lesz, akkor utána a személyes, a becsületsértésbe bocsájtkozik válaszként. Azt hiszem, hogy az ön országa, azok lakosságai biztosan nem fognak hinni az ilyenfajta híreszteléseknek. Jó, hát akkor kezdődhet a szavazás. Korbett jelentéséről van szó. Először a blokk szavazás következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 20-as, három részben első rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. megvan a több mint 360 szavazat. Második rész, titkos szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harmadik rész. Kedves kollégák, ne álljunk meg, harmadik rész szintén titkos szavazással. Megnyitom a szavazást. Le vote clos. Lezárom. Elfogadva. 35-ös módosítás. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 36. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 37. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Megnyitom a szavazást. 39-es. Lezárom. Elfogadva. Népszerinti szavazás 39-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 41D. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 42-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 43-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 44, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 54, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 55. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 63. Első rész. Mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 5D mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 10-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 11-es, itt egy egyszerű többségről van szó, mellette, ellene, tartózkodók, nem világos, úgyhogy ezt leellenőrizzük. 11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 68 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Leellenőrizzük a 68-ast, leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Elnézést kérek. Itt minősített többségre volt szükség. Következik a 13-as két részben. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 75 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 86-87 név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Itt 666 szavazatra volt szükség. Itt gyakorlatilag az összes módosítás a 11-es és a végső kivételével minősített többséget igényel. 68-as, illetve 88-as Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 81, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 32. Mellette. Elnézést. Újra. 73-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Most következik a 30-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 32, megnyitom, illetve mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ö, 84D és 85D, megnyitom a szavazást, ez név szerint lesz. Lezárom. Elutasítva. 76 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Elfogadva. 89 név szerint megnyitom a szavazást. Mi volt egy kló? Lezárom. Elfogadva. Ez egy egyszerű többség. A végső szavazásnál megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. passons au vote sur le rapport de M. Selimovic. Selimovic úr jelentése, uniós vámkódex, egyes módosítóról név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást lezárom azt. Elfogadva. A parlament első olvasata ezzel lezárult. Nézzük Szikerszki úr jelentését. Közvetlen kifizetések, név szerinti szavazás, egyetlen szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. Ezzel a parlamentás olvasata lezárult. Haniból asszony jelentés a Dominikai Köztársaság tárgyában. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. A második Hannibal jelentés Ecuador és Ukrajna. Megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom azt. elfogadva. Egy harmadik Hannibal jelentés Honduras tárgyában népszerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. A negyedik, Hannibal asszony jelentése Belarus Üzbegisztán, szintén egyetlen szavazás, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nézzük meg Pongaur jelentését. Tengeren túli országok és az EU. Népszenti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Marinescu jelentése az EU pénzügyi érdekének védelméről 2017-es jelentés név szerinti egyetlen szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. Fedel jelentés az EU felsőszintű domén névbevezetése, név szerinti szavazás, a 46-os módosítóra megítom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. A parlamentár sorvazat ezzel lezárult. Most nézzük Gualtier jelentését a nemzeti jövedelem összehangolásáról. Kettes módosító név szerinti szavazás, megítom a szavazást. Lezárom. Fogadva, a parlament első olvasat ezzel lezárult. Egy kifogás következik a gén technológiával módosított MS8F RF3 MS8 olajrecce tárgyában név szerinti szavazás erről az ellensfoglalásról, Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. Egy újabb kifogás a géntechnológiával módosított 50307-es kukoricáról, népszerinti szavazás, az állásfoglásról megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. Most megint kifogás, géntechnológiával módosított MON 87403 kukoricával, népszerinti szavazás, az állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. Végezetül kifogás a géntechnológiával módosított gyapotról, GHB, stb. Népszinti szavazás az állásfogásról, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. Nézzük meg most a az állásfoglalási indítványokat a venezuelai helyzet tárgyában. González Ponszúr kér szó, tessék. Gracias. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. Egészen azóta, hogy ezt a közös munkát megkezdtük, Ronaldo Rodriguez, José Salas, Batista de Montier, Pierre Calé, Gonzalo Dominguez, Leonardo Muñoz, Maureen Barriga, mind börtönbe kerültek. Ezek mind olyan újságírók, akik két európai lapnak dolgoztak, és gyakorlatilag a munkájuk végzése közben fogad, fogták őket el. Egyébként Spanyolország is mindent megtesz annak érdekében, hogy őket ki ö, ö, szabadítsák. Itt ebben a parlamenti ülésteremben mindannyian támogatjuk a szólásszabadságot, és mindannyian egyetértünk azzal is, hogy a média informálhasson, tehát a média szabadság megvalósulhasson, mert mindannyian úgy gondoljuk, hogy az információhoz való szabadság magát a demokrácia lényegét teszi ki. Éppen ezért az összes társjelentéstevővel együtt szeretnénk, hogy a négyes pont után egy négy pont B-t vezessünk be, amely így hangzana, hogy elítéljük azt, hogy a venezuelai helyzetetről tudósító újságírókat fogva tartják, és kérjük, hogy őket azonnal engedjék szabadlábon. Vannak olyan parlamenti képviselők, akik ellenzik ezt a szóbeli módosítót. legalább 40 képviselőnek kell felelnie, ha ellenzik ezt, ha nem, akkor nézzük a módosítót. Ki támogatja a González Pons módosítót? Ki ellenzi azt? Ki tartózkodik? A módosítót elfogadtuk. Az ötös bekezdés után hármas módosító ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. Négyes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. G. Preambulum egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk. Név, név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazás lezárom. Az állásfoglalást elfogadtuk. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo nagyon nagy megtiszteltetésem számomra az, hogy elismerhetjük ezzel a venezuelai átmeneti elnököt. Az Európai Parlament az első európai intézmény, amely ezt megteszi. Éppen ezért kérjük, hogy a tagállamok és a főképviselő is minél hamarabb tegyék meg ezt, annak érdekében, hogy erőteljes és közös álláspontra helyezkedjünk. Ezzel most a Remon versenypolitikai jelentéshez érkeztünk, ezzel fejezzük be a szavazást. Qu'est-ce Oui. Vous avez 30 secondes, monsieur Alizé. Ah. 30 van. Venezuela, there is also another country that nem csak Venezuela, hanem egy másik ország is megsérti az emberi jogokat, és nincs demokrácia. Elnyomják a nőket, és a diszidenseket apróra darabolják. Szaudarábiáról van szó, és itt rendszerváltásra van szükség Szaudarábiában, hiszen After all, there is oil there. There is oil hiszen ugye ott sok olaj van. Meg kellene változtatni a rendszert. Feljegyeztük az észrevételét, uram. Tehát a Reimann jelentés következik. Kettes bekezdés eredeti szöveg. Első részről szavazunk, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. elfogadva. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hármas módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megírtam az ellenőrző szavazást a négyes módosítóról. Lezárom. Elfogadva. Nézzük meg a négyes bekezdésről az eredeti szöveget első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 28-as bekezdés első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Név szerinti szavazás következik a 9-es módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 40-es bekezdés eredeti szöveg első rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 41-es bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadva a második rész mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Egyes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 76-os bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. 78-as bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. 82-es bekezdés eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Név szerinti szavazás a kettes módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva. Most pedig az állásfoglalás egészéről név szerinti szavazás keretében szavazunk, megnyitom a szavazást. Jövetékló. Lezárom nem egyik ki még a szavazókártyaikat. Igen, elfogadtuk. Köszönöm, most pedig következik egy pillanat múlva a szavazatmagyarázatok része. Mes chers collègues, nous allons commencer les explications de vote dans un instant, donc je demande à chaque... Rögtön kezdjük a szavazatmagyarázatokat. Kérem, hogy foglalják el a helyüket, vagy hagyják el a termet, hogy elkezdhessük a felszólalásokat. Korbett jelentéssel kezdjük. Azt hiszem, hogy néhányan önök közül hozzá kívánnak majd szólni. Kérem, hogy a lehető leghamarabb hagyják el a termet és Kastad úr már készül a hozzászólására. Monsieur Calçado, ne partez pas, vous allez prendre la parole tout de suite. Castaldo, el ne menjen, ön következik rögtön. Tant pis. Non Ok, Très bien, nous allons passer aux explications. Kezdjük meg a magyarázatokat A korbetélentéssel kapcsolatosan a parlament házszabályának módosításáról van szó. Kastádor nem szól hozzá, ezért Golni úr kapszót, vajon itt van-e? Monsieur Castaldo, vous prenez la parole finalement? Hozzászól-e Golnis úr? Elnézést, Galnis úr. Kasztád úr időközben visszatért, úgyhogy ő kap szót. Elnézést, asszonyom, mondja Kasztád úr. Csak szeretném kifejezni, hogy nagyon örülök. A frakcióm nevében is mondom ezt, hogy a józanész győzedelmeskedett ezen teremben. A korbet jelentésnek van néhány jó intézkedése, amely ugye az eljárási szabályzatba kerül, ugyanakkor két halálos kockázatot rejtegetett. Egyrésztről az átláthatósággal volt gond, egyetértésre találó módosítók is voltak itt, ugyanakkor az a szándék is, amelyet a néppárt kifejezett, hogy titkos szavazás legyen, láthattuk, hogy szerencsés szerencsére az a titkos szavazás az támogatta azokat a módosítókat, amiket mi meggyőződéssel támogattunk. Aztán ugye ismert, hogy a hatalommal való visszaélés bekövetkezik a többség részéről az ellenzéke szemben, ugyanakkor nem kapott abszolút többséget az idevágó rendelkezés, és örülök annak, aki a demokratikus képviselet elvét erősítette, elkerülve, hogy a nagy frakciók kapjanak minden hatalmat. Golnis úr, ön következik. Sögelnis. Golnis úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Én már 30 éve figyelem a kisebbségek jogainak folyamatos erodálódását, ebben a, az EU-ban, ebben a parlamentben ennyire kevés, kevesebb a politikai korrektség, nem beszélünk a kisebbségek jogainak védelméről, a jogállamiság védelméről, a szabadsághoz való joghoz, jogról, és a korbet jelentésben is mit látunk? Infantilizálnak egy képviselőt, és most már nem tudom, hogy tanfolyamokra kellene járnunk, ahol megtanuljuk, hogy a zaklatás az rossz, a szexuális zaklatás az rossz, a képviselők most már nem találkozhatnak senkivel anélkül, hogy ezt ne hoznák rögtön nyilvánosságra az átláthatóság nevében. Hát ö, azt kiáltanám legszívesebben, hogy átláthatóság, mi mindent követnek el a nevedben. Ez az intézmény, ez egy általános iskolává degradálódott, és legszívesebben el is mennék innen. Köszönöm szépen, mondja Palmer úr, üdvözlöm ezt a jelentést, amelyet kollégám Richard Corbett készített, és az összes ajánlást üdvözlöm, különösképpen ami a képviselők magatartásai kódexére vonatkozik, és szeretném felhívni a figyelmét a figyelmet a parlamenti kérdésekkel kapcsolatos ajánlása, hogy erre, ezekre hat héten belül választ adjanak. Én feltettem egy kérdést a bizottságnak tavaly, és az írásos kérdéseknek csak a 32%-át válaszolta meg a bizottság ebben, ezen a hat héten belül. Én nem tudom, hogy ki hol járt iskolá, iskolába, de a 32% az nem nagyon elfogadható a bizottságnak egy picit ennél jobban kell teljesítenie. Úgyhogy intézményközi tárgyalásokon a parlamentnek határozott álláspontot kellene képviselnie, hiszen a kérdések nagyon fontos eszközt adnak a mi kezünkbe, hogy a bizottságot elszámoltathassuk, a munkánkat végezzük. A 32% nem jó, nem elég, a 6 hetes határidő nagyon fontos. Bilbao asszony. Köszönöm szépen. Nagyon örülök az eredménynek mert alapvetően nekem nem tetszett az, hogy mi történt itt, mert technikai értelemben sem volt jó, és politikai értelemben is itt egyfajta jog korlátozásáról volt szó. Szerintem ez alapvetően nem egy jó gondolat, mert nagyon önkényes volt, és a definíció is arra vonatkozólag, hogy mit jelent az, hogy ideológiai koherencia, ezek sem feleltek meg semmiféle elemzésnek. Ezen kívül pedig bizonyos frakciókban már most is működnek bizonyos dolgok, és ugyanakkor a lelkiismereti szavazást is támogattam, viszont úgy gondolom, hogy nagyon önkényes volt mindez, és azért nem tetszett nekem, mert hiszek a demokráciában és a jogállamiságban, és ezért nekem nem tetszenek ezek az eszközök, mert nagyon önkényesek és nem megfelelő definíciók támasztják ezeket alá, és amikor ez így van, olyankor mindig a demokrácia kerül ki ebből vesztesen. Köszönöm, Maria Szúr. Elnök asszony, Szeretném, hogyha ezt ö, jegyzőkönyvbe vennék. A szavazóképem nem működött a szavazáskor. Ami pedig a konkrét jelentést illeti, el kell mondanom, hogy a nagy frakciók kísérlete kudarcot vallott, megpróbálták az akaratukat érvényesíteni, hogy ők dönthessenek arról, hogy hogyan is álljanak össze a frakciók. A politikai affiliáció koncepciója nem olyas valami, amit a plenáris szabályozhat. Ezt már tegnap megbeszéltük. További javulások lesznek az eljárási szabályzatban, ami legalábbis a megelőző ellenőrzést illeti. És az a helyzet, hogy az Európai Parlament elnöksége ellenőrzi ezt a területet, ez elfogadhatatlan, és ezzel ugye gyakorlatilag fel kell hagyni. Faria úr következő. Sr. Presidente, votei favoravelmente as alterações ao regimento do Parlamento Europeu, porque acredito que está a ser... Köszönöm szépen. A belső szabály, szabályzat módosítása azt hiszem fontos, nem engedhetjük meg, hogy érdekcsoportok irányítsák a parlamentet. Az európai Unióban a demokráciát, illetve a személyi szabadság jogokat is tiszteletben kell tartani, az információk nagyobb rendelkezésre állását, átláthatóságot kérek, és ez a szövegek megfogalmazására is igaz. A civil társadalmat hallgassuk meg, mindenkinek a véleményét hallgassuk meg, és vegyük figyelembe. Így lehet Európát építeni, illetve azokat az ügyeket képviselni, amelyekért megválasztottak bennünket. A titkosságot, bizalmasságot védeni, az nem fér meg a demokrácia, demokráciával egytető alatt, már nagyon sokat megszenvedett a demokrácia. Kelly úr, köszönöm szépen, nagyon örülök, támogatom a módosítóknak, kedves barátom Richard Corbett jelentése nagyon jó, a 20-as módosítót támogatom, és szeretném világosan elmondani, hogy én a kötelező látogatási jegyzőkönyvet támogattam az előadók, elnökök esetében, illetve a képviselői életmények esetében is, és a közösségi média csatornákon is el kell, hogy kötelezzük magunkat az átláthatóság és az elszámoltathatóság mellett szerte az EU-ban, az intézményekben. Így tesszük lehetővé az állampolgárok számára, hogy valóban bízhassanak a képviselőikben. Szeretném jegyzőkönyvbe vetetni, hogy nem értek egyet azzal a móddal, ahogy szavaztunk, nem így kellene, hogy működjünk itt a parlamentben, és szeretném, hogyha az én választóim ezt a véleményemet ismernék és a zaklatás ellenes kötelező képzést is támogatom. Én ezt már elvégeztem, és ajánlom többi képviselőtársamnak is. Votre micro. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, докладът на колегата... Kedves kollégák, a jelentés, amelyet Korbett úr készített elő, nagyon ellentmondásos, és a demokratikus jogok megnyírválását láthatjuk benne. Vannak olyan nyilatkozatok, amelyeknek az alapján el kell mondjuk azt, hogy milyen párthoz tartozunk, és ez mindenképpen ellentétes mindenféle parlamenti alapszabályjal. Örülök annak, hogy a, az Európai Parlament nem szavazta meg a pártállásra vonatkozó részt, gyakorlatilag nagyon gyakran az történik, hogy amikor félelmi hangulat alakul ki, olyankor a frakciók egymás torkának esnek. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, hogy a nagyobb átláthatóság, elszámoltathatóság szükséges. Ugyanakkor nem értek egyet azzal, hogy a politikai affinitás koncepció mit jelent ez pedig az Európai Parlament frakcióira vonatkozik, hogyha nincsenek konkrét kritériumok, az affinitás az pedig nem egy jogi kategória. Emiatt aztán a koherencia hiánya is kialakulhat. Én azt gondolom, hogy a szavazás szabadsága nagyon fontos az állampolgárok számára is. Mi képviselők vagyunk, képviseljük az embereket, és amennyiben a frakciófegyelem köt bennünket, nem, tudjuk, nem tudunk ennek megfelelni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos az, hogy továbbra is teljesen demokratikus maradjon a parlament, és mindenki úgy tartozhasson valamilyen frakcióhoz, hogy a szabad akaratából történjen meg. Hennen úr, köszönöm szépen. Ez a mostani vita gyakorlatilag a kisebb viták az ortodoxia ellentét, ellenes frakciók véleményét hivatott elhallgattatni. Én úgy gondolom, hogy ez még mint egy ilyen lejtmotív lenne a parlament fejlődésében, nem hogy tolerancia, hanem inkább intolerancia mutatkozik a parlament benne azokkal szemben, akik az európai integrációt nem támogatják. A 14-es cikkre utalnék, amely egy törlés. Így gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy nem lehet alá ásni a parlamenti képviselők szólásszabadságát. Pedig ez pontosan így van, és egyre inkább ez mutatkozik, és ez nagyon szomorú, én azt gondolom, hogy végül is a parlament önmagában mit is jelent? Hát mi az etimológiaja ennek a helynek? Az, hogy itt szabadon beszélni lehet. Szosznyersz képviselő következik. Az a módosító, amelynek az volt a cél, hogy a nagyobb frakciók feloszlathatják a kisebb frakciókat, ez megbukott bizonyos személyek támogatták ezt a módosítót. A demokrácia demokráciával szembeni fenyegetés nem a neofasiszta frakciókban rejlik, nem ott keresendő, hanem ebben a plenáris ülésteremben. Én tényleg fel vagyok háborodva, ez egy szégyentelen dolog, hiszen azt hangoztatjuk, hogy a szólásszabadságot túlhatjuk védeni Venezuelában, itt viszont nem tesszük ezt meg, mert minden ellenőrzési eszköz a parlamenti képviselők kezében, hogyha nem kerül indoklásra, magyarázásra, akkor ezt egy elnyomó eszközként értelmezik. Ez elfogadhatatlan. Ez egy túlkapás. Kon a többség akarja a kisebbséget kontrollálni, remélhetőleg a kisebbség a jövőben aki gyűlöletet szét, azt ki tudja iktatni, La parole est à monsieur Polcsák. Polcsák úr következik, mondja az elnök. A, tento návrh pro podporu. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én támogattam ezt a jelentést, és szeretném is elmagyarázni, hogy miért tettem. Különösképpen Szosnyes úrnak a beszédére reagálnék, illetve arra, amit ő a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban mondott. Én nem támogattam ezt a módosítót, hogy a parlamenti képviselők nagyon véd, nagyobb védelemben részesüljenek, amikor a házban felszólalnak. A gyűlöletbeszéddel szemben ugyanis fel kell lépni. Nem értek teljesen egyet az Európai Bíróság ítéletével. Én tudom, hogy Szociál úr váltotta fel Kodimike úrat, és olyan sok sértő megjegyzést hallottunk Orvi Mike úrtól, hogy egész egyszerűen figyelembe kell venni a bírósági ítéletet, én ezért nem támogattam az erre vonatkozó módosítót. Tisztességesen kell beszélnünk egymással ebben a házban. Én támogattam a módosítókat, amelyeket megszavaztunk, és szerintem jó ez a jelentés. Howard úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm ennek a jelentésnek a szövegét, javaslatait. Nagyon jó szándékúak ezek különösképpen, hogyha a lobbistákkal való találkozókat nézzük. Viszont én félek valamitől, az ágazatban sokat dolgoztam, attól félek, hogy igaziból ez negatív hatású lesz, mert mindent nyilvánosságra hozunk, és könnyű lesz torzítani az információkat, rossz képet alkotni arról, hogy a képviselők hogyan dolgoznak. Úgyhogy én arra sürgetném az elnököket, hogy ezt figyeljék és vizsgálják felül folyamatosan. Pálmer úrhoz is csatlakozom, ami a kérdéseket illeti, sokkal hamarabb kell, hogy ezekre választ kapjunk. Ami a frakciókat illeti, ugye mindannyian tudjuk, hogy a UKIP visszaélt ennek a helynek a szabályaival, és nagyon helyes, hogy ezt meg akarjuk akadályozni, de attól tartok, hogy nem fogjuk elérni a remélt eredményt. Ami a titkos szavazást illeti és az átláthatóságot, hát elnézést kérek, ez abszurdum, támogatom ezeket. Köszönöm szépen, akkor Marinescu jelentéssel kapcsolatban Sojdrová asszony kap szót egy percre. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök asszony. Nincs az Európai Unió pénzügyeivel kapcsolatban a túlzott szabadságnak helye ellenőriznünk kell ezeknek a pénzeknek a felhasználását, mert az állampolgárok bizalmát csak így nyerhetjük el. Csehországban is vannak olyan gyanúk, hogy visszaéltek ezekkel a forrásokkal, sajnos a belpolitika legmagasabb szintjeig is elérnek ezek a gyanúk, ezért is támogattam azt, hogy folytassuk a küzdelmet az EU pénzügyi érdekeinek védelmében, és azért is szavaztam a jelentés mellett, mert látom, hogy a csalás és a szabálytalanságok száma csökken. Demátó asszony következik kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ami az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló jelentést illeti, ebben látható, hogy micsoda lobbik vannak, és ezeknek milyen hatása van, illetve hogy ez a forgóajtó hatás megvalósul, és hogy a korrupció is így működhet. Az Európai Unió pénzügyi eszközeit, hogyha közvetítők kezelik, akkor fennáll ennek a veszélye a kedvezményezettekig. Van az Európai Unión belül évente 50 milliárdnyi euróra rúgó héja adócsalás nagyon aggasztóak ezek az adatok és a tendenciák, és felhívnám a mezőgazdaságra is a figyelmet. Minden egyes csalás típus száma, példáinak száma növekedett. És nagyon sürgős az, hogy ellenőrizzük a pénzek felhasználását, mert vannak olyan tagállamok, amelyek egész egyszerűen nem is jelzik, hogy ilyen csalások bekövetkeztek. Hogy lehetséges ez? Valaki a saját gazdasági irányítását, költségvetését úgy irányítja, hogy nem hagyják végre a korrupció ellenes monitoringot, vagy nem küldenek egyáltalán adatokat a bizottságnak? Hogy lehetséges az, hogy az Európai Bizottság nem gondolja, nem tartja szükségesnek, hogy a korrupció ellenes küzdelem égisze alatt az információkat nyilvánosságra hozza. A csalás és a korrupció helyett az európai állampolgárok érdekeit kellene szem előtt tartanunk, és a pénzek felhasználását ennek a minőségi felhasználását támogatnunk, és legyen kötelező minden tagállam számára az ilyenfajta ellenőrzés, megelőző lépések legyenek, amelyeket harmonizálunk szerte Európában. Az OLAF pedig kapjon hatóságot, kapjon lehetőséget arra, hogy hozzáfér az összes szükséges adathoz, és hogy mindent tud ellenőrizni, tudjon ellenőrizni, hogy betartották a követelményeket. Ezért is szavaztam emellett a jelentés mellett. Máriás úr következik και καταπολέμηση της απάτης που υπάρχει σε σχέση με τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων αλλά και το ΦΠΑ. Azt hiszem, hogy ez egy olyan törekvés, amit megfogalmazik a jelentésben, amit erősíteni kell. Elhangzott már, hogy Görögországban rengeteg, Görögországban rengeteg forrás áramlott, például a menekültek védelme, területére, de a gyakorlatban a menekültek még mindig fáznak télen, tehát erre konkrétan fel kell hívni a figyelmet. Itt vannak az OLAF eredményei, illetve a bizottság eredményei ezen a területen. Aztán az agrárpolitika is egy nagy olyan terület, ahol csalások következnek be. külföldi élelmiszereket adnak el görög termékként, a tejet például, vagy a húst, ami például Skopjéből érkezik, ezt görög húsként adják el, ez ellen intézkedéseket kell hozni. A bizottságtól várjuk ezt. Zdrojevski úr következik, hogy az elnök. Köszönöm szépen, és nagyon örülök annak, hogy most itt lehet erről vitát folytatni, de jó lenne, hogyha néha külön lehetne bontani a napirendi pontokat, és azokról tényleges vita folyhatna. Ami a pénzügyi érdekeket illeti, ezzel kapcsolatban lenne egy pessimista és egy optimista megjegyzésem. Először a pessimistával kezdeném. Elképesztő azt, hogy 2016 17-ben mennyivel több szabálytalanságról történt bejelentés, mint 2016-ban, viszont annak örülök, hogy 2016-hoz képest fél milliárd euró, vagyis 20 százalékkal több volt a megoldott esetek száma. Pardonnyi Elnézést kérek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves hölgyeim és uraim, én nem szavaztam meg ezt a jelentést azért, mert úgy gondolom, hogy a nemzeti szuverenitás rendkívül fontos, és ezt meg kell őrizni minden áron. A jelentés kimondja, hogy minden 2017-ben bejelentett szabálytalanság arra utalt, hogy gyakorlatilag ugye több mint 15 ezer esetről történt bejelentés, ez egyébként alacsonyabb szám, mint az egy évvel korábbi. Ugyanakkor nagyon sok más adat arra világított rá, hogy fontos lenne a korrupció ellenes harc erőteljes és az erőteljes fellépés. Ugyanakkor vannak itt azért kontroversz szempontok is, például arra gondolok, hogy a szuverenitás aláásása nagyon nagy probléma. Manikens úr, köszönöm szépen, kedves Hölgyeim és uraim, a Lisszaboni szerződés kimondja azt, hogy a pénzügyi érdekek ellen csalást meg kell akadályozni. Sajnos a korrupció a tagállamokban nem áll meg a határokon, és ennek kihatása van az unióra is. Ezért elvesztjük mind az Európai Unióba vetett hitet, mind az emberek bizalmát. Ugyanakkor, hogyha holnap elolvassák ezt a jelentést, akkor nagyon aggasztó adatokat láthatunk. 15 milliárd eurós ez éves szinten, ez óriási problémát jelent, mert nincsenek eszközök a kezeinkben, és nem tudunk 28 vagy 27 tagállam csalás ellenes hatóságait összehangolni. Itt több lehetőséget kell adni az OLAF kezébe. Köszönöm, Hanan úr. Köszönöm szépen. Teljesen világos az, hogy az Európai Unió értekeit védeni kell, ugyanakkor ez uh, ugye ebből az 50 milliárdos uh, deficitből adódik. Mi lesz a helyzet akkor, hogyha a Brexit-tel kapcsolatban nincsen majd megállapodás? teljesen világos az, hogy az emberek itt nem látják azt, hogy hogyan, merre van az előre, és uh, semmiféle rugalmasságot nem mutatnak. Elképesztő az is, hogy tegnap az Európai Bizottság azt várja, hogy akkor is befizesse az Egyesült Királyság a ráeső részt, hogyha semmilyen deal nem születik. Nos, hát én azt gondolom, hogy bármilyen nemzetközi bíróság az Egyesült Királyságnak adna igazat, és biztos, hogy így nem lehet a jövőbeli zöggenőmentes kapcsolatokat biztosítani. Köszönöm, Polcsák úr. Köszönöm szépen. Én megszavaztam ezt a jelentést, és azért tettem ezt, mert egyrészt támogatásomról szerettem volna biztosítani ezt a jelentést. Azt gondolom, hogy nagyon pozitív a trend. Jó az, hogy kevesebb a bejelentett csalás. Persze vannak olyan évről évre mutatkozó adatok, amelyek emelkedést mutatnak, de azért a hosszú távú trendek mindenképpen csökkenőben vannak. Ezen kívül még azt is el szeretném mondani, hogy az a módosítás, amely az oknyomozó újságírókra vonatkozik, gondolok itt ugye a Szlovákiában, illetve Máltán meggyilkolt oknyomozó újságírókra. Azért itt nagyon nagy problémát jelent az, hogy a média, a gazdaság és a politikai hatalom összefonódnak. Csehországban egyébként ez meg is történik, és ilyenkor a demokrácia nem is működik, és ilyenkor kellene az Európai Uniónak közbelépnie. Köszönöm szépen. Következik a következő jelentése kapcsolatban Sojdrov asszony. Velem Merci, Madame la Présidente. Zprávu o návrhu Köszönöm, elnök asszony. domény EU jsem podpořila. Jeví se možná spíš jako... Én megszavaztam és ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy eléggé technikai természetű jelentés, de mégiscsak fontos lenne az Európai Unió identitását védeni az interneten és a tagállamokban is. A jelenlegi helyzetben az interneten az adatbiztonságon keresztül a jogáll, illetve az emberi jogok kérdése is felmerül, az Európai Parlamentnek oda kell figyelni erre a kérdéskörre, és ez az egész európai gazdasági térségre ki kellene terjedjen, mert nagyon nagy a gazdasági összefonódottság. Köszönöm szépen. Stroszewski. Zdrojewski úr. Köszönöm szépen. Ja, bocs. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vannak itt kérdéseim. Az első, hogy ö, milyen doménnevek, mennyi név elérhető. Erre a kérdésre azt hiszem, hogy nem tudunk hatékony, nem tudunk megfelelő választ adni. Azt el kell mondani, hogy persze van nagyon sok uh, doménnév minden szinten, uh, ezrével, de ki fogja azt vizsgálni, hogy ezek hogyan működnek, ezeket hogyan használják, és használják. És még azt is ki kell hangsúlyozni, hogy nem hagyhatjuk a már lejárt, elévült régi szabályokat életben alkalmazkodnunk kell a változásokhoz, az online világhoz. Lazítanunk kellene a doménnév regisztrációjára vonatkozó szabályokon. És még valami, arra is szükség van, hogy nagyon szigorúan különbséget tegyünk olyan szervezetek között, amelyek regisztrálnak egy ilyen domain nevet. Kelly úr következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is szeretnék gratulálni kollégámnak, Fredrik Federlinek, aki ezen a jelentésen dolgozott, és nagy örömmel szavaztam mellette. Az a pont .eu felső szintű doménév bevezetése és működése a piacon, a digitális piacon nagyon fontos. Folyamatosan változik a helyzet. Nagyon fontos, hogy a TLD jellegű doménnevek is megfelelően működjenek a jövőben. Segítsük az EU-s értékek támogatását, például a felhasználók magánéletének védelmét, a biztonságot, a fogyasztóvédelmet, a többnyelvűséget, az emberi jogokat védjük azok a szervezetek, amelyeknek az Európai Unióban van a székhelye, lehetőséget kapnak arra, hogy használják ezt a doménnevet, de a rossz hiszemű felhasználókkal szemben fel kell lépni, ezt támogatom, és azt, annak is örülök, hogy az Európai Bizottság együttműködne a doménnevek regisztrációját ellenőrző szervezettel. Köszönöm szépen, Mamikins úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, üdvözlöm fedele kolléga jelentését, támogattam ezt. Ugyan a .eu TLD jól működik, de az is igaz, hogy nagyon gyorsan változik a piac, és mindig egy lépéssel meg kellene próbálnunk a változások előtt járni. Tehát hozzá kell igazítani a változásokhoz a jogszabályokat tulajdonképpen az online identitás része a domain név és ezért is nagyon oda kell figyelni arra, hogy mi tartozik ide. Többnyelvűség, magánélet és biztonság, védelme, fogyasztóvédelem, emberi jogok, igen, ezeket a szempontokat mind figyelembe kell venni, védeni, mikor oda ítélünk egy ilyen domain nevet. Az Európai Unió kezében kell, hogy legyen az ellenőrzés, és nekünk kell a kritériumokat meghatározni, amelyek alapján a regisztráció megtörténik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szosznyerc képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az Európai Unió ideológiailag befolyásolni akar mindent, még a doménnevek végére is a .eu kiegészítést kell eh, kitenni, és ez az európai identitásról és az értékekről szól, hát valódi vitákat kellene lefolytatni az európai értékekről. Ez olyan, mintha egy krumpli, egy európai krumpli születne meg, amely európai értékeket közvetíthet. Akárki, akármilyen doménnevet szerezhet magának, mindegy, hogy itt lakik, ott lakik, az EU-n belül kívül támogatja a többnyelvűséget, vagy sem, beszél, lefordítja-e a az oldaltartalmát az összes EU-s nyelvre, én nem tudom, hogy ha azt nem teszi meg, akkor megkaphatja a nevet, de hát ez egész egyszerűen nevetséges, nem is tudom, hogy sírjak-e, vagy nevessek rajta. Meyer asszony. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen. Ez a jelentés azt is jelenti, hogy ha nincsen megoldás a Brexitre, akkor az Egyesült Királyságban a .eu domén nevek el fognak tűnni, pedig én ezt elég gyakran használom, és ez egy jó lehetőség. Nagyon sajnálatos az, hogy ez lesz a probléma, és egyébként örülök azért, hogy annak, hogy nagy a pénzügyi nyomás az önkormányzatokon, de azért itt el fognak veszni a nagy tudás, akármilyen Brexit lesz, hard Brexit, soft Brexit, semmilyen Brexit, azért attól még biztos, hogy más európai régiókkal továbbra is szeretnénk kereskedni. Miért kellene akkor lezárni, teljes mértékben elszigetelni Nagy-Britanniát, pedig jó lenne a kommunikáció, a, a gyártási a sorok esetében is megőrizni ezt a lehetőséget, hogy kommunikálhassunk a világgal. Köszönöm szépen. Most pedig következik a venezuelai helyzettel kapcsolatos szavazatmagyarázata? Szilva úr következik egy percben. Köszönöm szépen. Nyolc állásfoglalást adtunk ki a venezuelai helyzettel kapcsolatban, és nyolc állásfoglalással sem tudtuk megoldani ezt a helyzetet. Az, hogy elismerjük az önmaga által, tehát az önkinyiratkoztatott elnököt, ezzel tulajdonképpen valószínűleg egy polgárháborút támogatunk, vagy egy katonai beavatkozást. Pedig jobb lenne, hogyha úgy, ahogyan azt az ENSZ főtitkára is megtette, inkább a párbeszédet támogatnánk, és nem az intervencionista megoldást és Trumpot támogatnánk ebben. Bilaterális elfogadása ennek a helyzetnek tulajdonképpen csak újabb olajat öntünk ezzel a tűzre. 6 hónapról 12 hónapra mm, húzták, tolták ki a határidőt, noha a venezuelai áll, alkotmány értelmében 30 nap lenne erre a határidő. Az Európai Unió inkább a, párhuz, a pár beszédet kellene támogassa. Köszönöm szépen, López Bermejo asszony. Én nem szavaztam meg a venezuelai helyzettel kapcsolatos állásfoglalást, mert nagyon sajnálatos az, hogy egy újabb és újabb esetben azt látjuk, hogy az Európai Unió vörös vonalakat hág át, és nem tartja a tiszteletben a nemzetközi jogot. Megint az Egyesült Államok mögé állunk be, sorakozunk fel, trump együtt militarista beavatkozást szeretnénk megvalósítani, úgyhogy ez semmiképpen sem jó, és ráadásul az emberi jogokra hivatkozunk, noha az EU közben jár abban, hogy más országokban, Szaudarábiában vagy máshol is lábbal tiparják az emberi jogokat. Nem hiszem, hogy itt a venezuelai emberek érdekelnék az EU-t, meg az USA-t, inkább az ottani olaj. Ezen keresztül is csak a legitimitásunkat fogjuk elveszteni, inkább a konstruktív párbeszédet, a békét kellene támogatni, a nemzetközi jogszerűséget, és az ENSZ mellett kellene állnunk. Köszönöm szépen, Spiráki asszony. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε... Köszönöm. Elnök asszony, ma világos üzenetet küldött az Európai Parlament. Venezuelában az a helyzet, hogy Maduro az embereket az utcán öli, az emberek szenvednek, hiányoznak az alapvető szabadságok, újságírókat vetnek börtönbe, az európai értékeket is lábbal tapos ez az ország. Ezért elkerülhetetlen, hogy az Európai Parlament követelje, hogy az átmeneti elnököt elismerjék. Ez pedig szabad és igazságos választásokhoz kell, hogy vezessen. Szükséges az is, hogy a kereskedelmi következményei is meglegyenek ennek, a tanácsot fel kell szólítani ez irányban, nem lehetünk Maduro cinkos társai. Az Európai Unióban határozottnak kell maradnunk, Európa és Maduro nem illenek össze. Ez minden venezuelai polgár szemére hallható kell, hogy legyen, és érezniük kell az Európai Unió támogatását. Guzman képviselő két percben. Mi az európai baloldal nem támogattuk a szociáldemokraták, néppárt és liberálisok általi áll, állásfoglalást, mert ebben gyakorlatilag egy pucs királyt ismerünk el. Az Európai Unió mindig odafigyel az emberi jogok kérdésére, és ezért aztán Líbiában például a migránsokat támogatják, illetve a migránsokat megkínozzák, és ezeket a központokat finanszírozzuk, és még sorolhatnám a sort. Persze nagyon-nagyon érdekel bennünket az emberi jogok kérdése Venezuelában. Ezen kívül ráadásul az Európai Unió a demokráciára hivatkozik, és ezért gazdasági preferenciákat tudtunk kialakítani, például egy igen demokratikus országgal, mint amilyen az Szaudarábia. Egy önmagát elnöknek kinevező személy, akit senki sem támogatott, senki sem szavazta meg, itt említhetném Szudánt ellenpéldaként, ahol egészen más a helyzet, de az az Európai Unió szemében nem szúr 2 millió venezuelai személy menekült el az országból. Izrael gyakorlatilag ugyanezt teszi, de csak 5 millió, úgymond csak 5 millió szemét űzött el az országból. Én azt gondolom, hogy nem gondolom azt, hogy itt ne lenne az Egyesült Államokhoz mindenek köze, vagy a venezuelai olajhoz, de az biztos, hogy az nem tetszik az EU-nak, hogy van egy olyan kormány Venezuelában, amely a neoliberális gazdaságot nem támogatja. Köszönöm, Fária képviselő. Köszönöm, elnök asszony, megszavaztam ezt az állásfoglalást Venezueláról. Úgy vélem, hogy az Európai Unió, amely nem ismeri el a 2015. más 20-ai választások eredményeit, Juan Guaidót kell, hogy elismerje legitim átmeneti elnöknek. Az ENSZ biztonsági tanácsának is be kell avatkozni, hogy megállapodás jöjjön létre azzal ellentétesen, amit Maduro mond, az új választások kérése nem imperializmus. A polgárok akarnak visszatérni a demokráciához, a jogállamisághoz, egy olyan államban, amely korrupt, ahonnan az emberek elmennek, hogy ételt, gyógyszereket találjanak. a Mogherini asszony is elmondta, a demokráciához kell visszatérni, és a polgárok követelését nem lehet figyelmen kívül hagyni. A parlamentnek meg kell vizsgálnia, amit Huadó mondott, az emberi jogsértéseket, a bebörtönzéseket, az újságírók kárára és az összes emberi jogsértést, amit ott elkövettek. Elnök, köszönöm, Szosznyersz úr, következik. Én tartózkodtam, nem akartam ellen szavazni, hogy a kommunista rendszer védelmének vegyebben kerüljek, amit ugye vörös barátaink hangoztatnak itt a kommunisták itt a házban, akik nagyon is favorizálnak a totalitárius rendszerekkel. De emlékezzünk vissza, hogy Moldávia, Moldáviában államcsín következett be, aztán ott van Szudán, ott a bírósági ítéletet támadta meg a kormány. Hát ez mindenféleképpen, ez a magatartás, a, ez egy elszentség. Itt megint csak a szólásszabadságot korlátoztuk itt a parlamentben, és mi vagyunk a világban a tanítók, és ezért nem támogatom az Európai Parlament állásfoglalását. A világ összes témájáról véleményt mondunk, anélkül, hogy a helyzeteket ismernénk. Az európai polgárokkal kell foglalkoznunk, és csupán velük. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nagyon világosnak kell, hogy legyen mindenki számára, hogy a jelenlegi válságot csak a párbeszéden keresztül lehet leküzdeni Venezuelában. A az ellenzék és a kormány közötti párbeszéden. Ez az állásfoglalás, amelyet elfogadtunk, pont az ellenkező irányba megy, egy ilyen párbeszédet akadályoz. Az ENSZ főtitkára pedig a párbeszédet kérte és egyébként a ma reggeli hírekben is ez volt, hogy, a Maduro, hogy Maduro elnök úr készen áll a párbeszédre. Mi pont ezzel szembe megyünk, és sajnálatos, szörnyű kettős mérce van ebben az állásfoglalásban. Kritizálja a kormányt, hogy egyoldalú elnökválasztásokat tart, hogy nem konzultál senkivel, és utána pedig egy másik egyoldalú intézkedést támogat, azt, hogy az ellenzék kikiáltja a saját jelöltjét. Én ezt nagyon súlyos hibának tartom, amelyet ez a parlament elkövetett, hogy ilyen döntést hoztunk, amely csak mélyíti a válságot. Köszönöm szépen, Henen úr következik. Köszönöm, alelnök asszony. Azt azért el kell mondani, hogy a ház a venezuelai katasztrófát példamutatóan kezelte, Tajani elnök úr nagyon vizionárus, vizionárius módon járt el. Amikor én itt éltem, akkor ez egy olyan ország volt, ahova az emberek emigráltak, nem ahonnan. És amikor Chávez átvette a hatalmat, akkor a GDP még mindig a regionális átlag fölött volt, most pedig a legsúlyosabb menedékválságot látjuk itt a déli fölteket történetében az infláció 10 millió százalékra rúg évente, és vannak itt a ház a szocialista és kommunista frakcióiban olyanok, akik még mindig a hitelét vesztett csávista, Maduro, zsarnoki rezsim mellett állnak. Hát hányszor kell újra és újra ezt a tapasztalatot végigélnünk, hogy megértsük, hogy a szocializmus problémája nem az, hogy a végrehajtás hibás. Mindig ugyanaz a történet, mindig szlogenekkel kezdenek, és mindig zsarnokság, szegénység és elnyomás a vége. Köszönöm. Most akkor Rémó jelentésére térünk rá éves jelentés a versenypolitikáról, és Mária úr az első hozzászóló. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az állami támogatások befolyásolják a versenyt, és itt van valami egészen hihetetlen. Nagyon sok rendelkezést, szankciót fogadtunk el, például a hajóépítési ágazatot gyakorlatilag sikerült tönkretenni. Ugye 310 millió eurót kell kifizetnie egy eh, hajóépítő vállalkozásnak, hol? Görögországban, ahol igen nagy a kereskedelmi hajóflotta, és közben az Árkó nevű cég ellen eljárást indult, és több mint 130 ezer eurót kell, hogy visszatérítsen ez a cég. Hát szerintem meg kell változtatni a szabályokat. Segíteni kell Görögországnak, és segíteni kell azon vállalkozásoknak, akik nem tudják ezt a helyzetet túlélni. A görög gazdaság válságban van az európai intézkedések miatt, úgyhogy Görögországgal másképp kell, hogy bánjunk. Köszönöm szépen, mondja Májer asszony, igen, nagyon helyesen fogalmaztuk meg, hogy aggályok vannak bizonyos vállalkozásokkal kapcsolatban, amelyek kihasználják az adórendszerek közötti különbséget. Tehát ezt meg kell szüntetni, hogy a vállalkozási adóalap más és más legyen. És garantálni azt, hogy a Facebook, az Amazon és egyéb cégek igenis kifizessék az adójukat, és a nyereséget ott adóztassuk, ahol az értékteremtő tevékenység zajlott de egyébként az elnök felhívta a figyelmemet arra, hogy lehet, hogy én leszek az utolsó brit képviselő, aki itt a brüsszeli házban beszél, úgyhogy szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy az modern idők legjobb, legfantasztikusabb projektjében részt vehettem. A jó barátok sosem köszönnek el véglegesek, azt, véglegesen azt mondom mindenkinek, hogy a viszontlátásra. Zdrojevski úr következik egy percre. Köszönöm szépen. Ami a versenypolitikát illeti, itt nem egy rutinból kialakított állásfoglalásról volt szó, mert odafigyeltünk a, azokra a kamionosokra, akik tüntettek, és aztán nagyon sokat foglalkoztunk a Google témájával is. Az Európai Parlamentben a az ár emelkedés problémájával foglalkoztunk már, de úgy tűnik, hogy ez csak a felszínen igaz, mert a versenypolitikának olyan úgy kell megvalósulnia, hogy az összes szektorban minden mm, szereplőnek az esélyegyenlőséget kell biztosítani. A nagyok nem szabad, hogy pozitívan kerüljenek ki ebből a harcból. Köszönöm, Kelly úr. Én úgy döntöttem, hogy tartózkodom, de vannak olyan jelentés, a jelentésnek olyan részei, amik rendben vannak, és elég pozitívak, de mégiscsak itt túlmegyünk a saját hatáskörünkön, például a CCTB megvalósításával kapcsolatban gondolom ezt, illetve a tanácsban az adózással kapcsolatos kérdéseknél az egyhangú szavazás eltörlésére gondolok. Ezen kívül pedig egy struktúrált párbeszédre van szükség az Európai Bizottság versenyjogi politikájával, illetve a biztossal együtt, és a parlamentet állandóan tájékoztatni kell. Támogatom azt, hogy a KKV-kat megvédjük a tisztességtelen piaci verseny esetén, és az Európai Bizottságnak egy sokkal versenyképesebb politikát kell folytatnia a globális piacokon. Nagyon fontos az, hogy jól működő a világpiac alakuljon ki, és az európai cégek számára esélyegyenlőséget tudjunk biztosítani. Köszönöm szépen! Ruha Lerner asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Én ehhez azt tenném hozzá, hogy a versenypolitika egy nagyon fontos cél számunkra, úgyhogy könnyű volt ezt megszavazni. A nagy cégek gyakran elkerülik az adófizetést, és tisztességtelen verseny előnybe kerülnek a KKV-kkal szemben. Olyan, mintha saját világukban és saját szabályok mentén élnének, és még akár illegálisan vagy vissza is élhetnek az állami támogatásokkal. A jelentésben is szerepel az, hogy nagyon rossz hatással van az adó elkerülés a közköltségvetés hiány vagy hatására, nagyon rossz hatása van a költségvetésre, és ugyanakkor az unióba vetett bizalmat is aláássa. Az Európai Unióban is nagyon sok olyan rendszer van, amely a gazdagokat vagy a nagy cégeket előnyös helyzetbe hozta. Az Európai Uniónak az lenne a feladata, hogy az ilyen tisztességtelen versenyt megakadályozza, ez ellen fellépjen, és a biztos is gyakorlatilag a szankciókon keresztül kellene ezt megtegye. Köszönöm, Zambaszki úr, köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves kollégák, én támogatom ezt a jelentést. Eléggé világos az is, hogy az Európai Unióban a vállalkozói kedv, kedvet védenünk kell, közös szabályokra van szükség, belső piacra, és a vállalkozókat támogatnunk kell, azokat a vállalkozókat, akik becsületesen akarnak megélni. Ezzel kapcsolatban a botrányos mobilitási csomagot említeném, amely a versenyel ellentétes, és amely gyakorlatilag bizonyos körök kezébe akarja a hatalmat koncentrálni. Ezt én akár Macron csomagnak is nevezném, az közép-európai vállalkozók el akarják venni a munkát a kelet-európai vállalkozóktól, ez pedig gyakorlatilag 500 ezer ember munkáját jelenteni Köszönöm szépen. Et pour terminer, Monsieur Polcsák. És végül Polcsák úr. Diction, ah. Monsieur. Euh, merci, Madame Président. Köszönöm szépen. Megpróbálom elmagyarázni, hogy miért is szavaztam mellette ennek a jelentésnek. Tegnap a versenypolitikával kapcsolatos vita során nagyon sok módosításról is szó esett, és ezek tetszettek nekem. Ezen kívül pedig az is nagyon fontos, hogy a fogyasztóvédelmi érdekeket is figyelembe kell vennünk, és a versenyt megfelelő keretek közé kell szorítani. Másodszorban pedig úgy gondolom, hogy a piacoknak hozzá kell igazodniuk a környezetvédelmi szabályokhoz is, hosszú távon kell gondolkodni, és itt alapvetően mi támogatjuk ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm ezzel vége a szavazatmagyarázatnak, és amennyiben nem lesznek ellenvetések, a megszavazott állásfoglalásokat továbbítjuk jogalkotás folytatása céljából. Köszönöm szépen, felfüggesztem az ülést.